Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start, I'm sure. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Jönnek még majd többen is, de hogy tartani tudjuk az időt, ne várjunk tovább. Nagyon öröm, öröm, nagy öröm számomra, hogy együtt elnökölhetek ezen az ülésen, ahogy Thierry Breton biztos, amikor is létre szakbizottság nevében fogadhatjuk. Buszoly úr, a másik szakbizottsági elnök. Ő fog lezárni az ülést, én nyitom meg az IMCO nevében. Talán tudják, hogy a digitális időszak, amelyben élünk, azokkal a frissen megjelenő technológiákkal, amelyek a gazdasági fejlődés motorjai, igen fontos témát jelentenek. Gondolok itt a mesterséges intelligenciára, a gépi tanulásra, automatizált döntéshozatali rendszerekre és folyamatokra, mert nagyon sok lehetőséget kínálnak, de persze kihívásokat is hordoznak. Az IMCO szempontjából minket az érdekel kivált kép, hogy milyen hatással lesznek az új technológiák az egységes belső piacra, és a fogyasztóvédelmi kihatásai mik lesznek ezeknek. Sorra kevegyük tehát a vetületeket, figyelembe véve az összes és hatást, szabályharmonizáció, termékbiztonság, termék ö, anyagi biztonság szabályosítás, láthatóság javítása, tájékoztatása a fogyasztóknak, mind-mind olyan aspektus, amely fontos ahhoz, hogy jogbiztonság érvényesüljön, a fogyasztók bízanak a termékében, és a vállalatok számára egyenlő játékszabályok érvényesüljenek. Ezekkel a szavakkal szeretném üdvözölni Breton biztos urat a közösen szervezett ülésen. Nyilatkozott után amire várjuk az Európai Bizottság várható fejleményeket. Folytatjuk majd a párbeszédet a biztos úrral és az érintettekkel újabb jogalkotási javaslatok irányában. Hadd is, ismertesek néhány ügyrendi kérdés. Bröton úrnak 15 perc lesz a prezentációjára, ezt követően kérdések következnek. Először 14 kérdést gyűjtünk be, a frakció koordinátorától, az IMKO és Litre szakbizottságtól is, minden koordinátornak két perce van a kérdés feltételére, és másik kettő a biztosnak a válaszra. Igyekszünk szigorúan sáfárkodni az idővel, mert lesz egy másik forduló, másik forduló 20 kérdéssel, alaképviselők egy percben tehetnek fel kérdést, itt blokkokban, tízes blokkokban hangzanak el a kérdések, és a biztos úrnak 5 perc lesz válaszolni a 10 kérdésre, és aztán lesz egy záró nyilatkozat a biztos úr részéről, meg elnök kollégám részéről. Igyekszünk időben befejezni, pontosan 6 órakor. Most ezekkel a szavakkal szeretném átadni a szót Breton biztos úrnak. Parancsoljon, biztos úr, nagy figyelemmel hallgatjuk Önt. Mr. President. Uh... Thank you. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Tisztelt szakbizottsági tagok, rendkívül örülök annak, hogy felszólhatok a két szakbizottság előtt. Nagyon fontos számunkra, ezt a biztos a kollégiumban is elmondtuk, miután összeültünk, a sajtónyilatkozat során elmondtuk, és először önökhöz jöttem a parlamentbe. Ha nem bánják, franciára váltok, adok időt, tehát hogy mindenki feltegye a fejhallgatóját, egyre kevesebben. És ha megengedik, akkor most elmondanám, hogy miről esett szó a mai délelőtt során az Európai Bizottságnak az ülésen. Egy nagyon körű ülés volt, és hosszú időt tartott, mert hogy nagyon lényeges tévésekről beszéltünk, miről arról, hogy a teljes európai kontinensen a digitális stratégia hogyan alakuljon a következő években. Három nagy tényezőből áll össze a téma, ezekkel foglalkoztunk ma délelőtt. Először is ugye a digitális stratégia, amiről beszéltem már az imént, és egy olyan roadmap el úti tervel, amely rendkívül konkrét és kitér a különböző dimenziókra, több megközelítést tartalmaz, és ezek után foglalkoztunk azzal, hogy hogyan lehet rendezett módon európai stratégiát kialakítani az adatkezelés tekintetében, mert hogy az adatok a kulcs mozzanatát képezik a digitális átalakulásnak a következő években, évtizedekben, és talán az egész társadalmunk, gazdaságunknak a jövője szempontjából is. Ezen kívül szó esett még egy fehérkönyvről, a mesterséges intelligencia fel, fehérkönyvéről, ahol az ökoszisztéma szintjén jött ez a fogalom részre, a bizalomnak a tekintetében és a biztonság tekintetében nagy konzultációra van szükség, a következő három hónapban kerítünk erre sort, amelyben remélem, hogy önök teljes körülön részt vesznek, és interakcióba bocsátkoznak velünk azért, hogy ezt a konzultációt a lehető legtartalmasába tegyük. Ami pedig és akkor kezdjük egyből a stratégiával, hogyan is képzeljük el a kontinensüket a jövőben ebből a szempontból. Mint mindannyian tudják, az átalakulások mérehatóak, és alapvetően a digitális technológiák idézik elő a hétköznapjainkban, az iparban, és a célkitűzésünk teljesen egyértelmű, a technológiák mindenképpen a polgárainknak a szolgálatában kell, hogy álljanak, és nem fordítva kell, hogy ez a viszony alakuljon. A munka feltételek sokkal biztonságos, biztonságosabbak kell, hogy legyenek, és nem szabad, hogy fordítva történjen mindez. A technológiákat tehát a mesterséges intelligencia tekintetében is az alapjogoknak az érvényesítésével kell biztosítani. Biztonságosabbaknak kell lenni a különböző hálózataiknak, és pontosabbnak, gyorsaknak, és ezen kívül például olyan területeken is, mint például az orvoslás, az orvostudomány és gyakorlat is precíz módon kell, hogy tudja használni ezen eszközeket. Sokkal biztonságosabban, teljes szabadságban, de teljes biztonságban kell, hogy tudjunk használni ilyen eszközeket, függetlenül független attól, hogy milyen korosztályhoz tartozunk. Ezek a technológiák mindenképpen hozzáférhetőek kell legyenek mindenki számára, egyenlőségnek az alapján, legyenek magánemberekről szó, vagy pedig ipari szakmai felhasználókról a mai napon egy hatalmas lehetőség is az Európai Unió számára a fenntartható fejlődés szempontjából, de a vállalkozásainknak a tekintetében is a kis és középvállalkozások mind felhasználhatják ezeket az adatokat, amely adatok így módon lehetővé teszik, hogy a versenyben is jelentős pozíciót foglaljunk el, és méltányos alapjon történjön a versenyszabályoknak az érvényesítése. Most a következő három témára térjel ki. Hogyan tud Európa a kellő kapacitásait a kellő szintre felvinni? Ez annak a függvénye, hogy milyen módon és mértékben tudjuk kézben tartani a technológiák. Ez elvezet a technológiai szuverenitásnak a kérdéséhez, amelyhez ragaszkodunk. Az Európai Unió, Unió tudjuk hogy olyan egység, a, amely minden tekintetben felép az önkormányzatoknak a szintjén is, mint az 5G technológia, a 6G technológia tekintetében. Tehát digitális szempontból a kellő szinten kell, hogy legyünk, és az eszközöket meg kell, hogy teremtsük ahhoz, hogy a célkitűzéseinket meg tudjuk valósítani. E tekintetben is nagyon fontos, hogy az Európai Parlament megnyilvánuljon, és ezért is nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek az önök körében. A biztonság tekintetében a kiberbiztonság az az út, amelyen elő kell haladnunk, és a lehető legjobban kell kiépítenünk az a kapacitásainkat, hogy a sziber támadásokra, a kibertámadásokra tudjunk reagálni. E tekintetben is ugye az 5G-t említhettem. Az év vége előtt még egy koherens, egy konzisztens stratégiával fogunk önök elé járulni, az uniós szinten. És ezen kívül is szó esete a felvezetőben elnök az, hogy nagyon fontos az, hogy a platformokkal is foglalkozunk. Vannak olyan platformok, amelyek veszélyeztetik a demokráciát, a te- társadalminkat és a tisztességes versenyszabályokat, és nagyon világosan fogalmazók, és azok a tulajdonosok, akik ezeket a platformokat üzemeltetik, tudni kell, hogy tudják, hogy mindez a jelenlegi megközelítésük meg kell, hogy változzék, és a magas szintű platformnak kell alkalmazkodni az Európai Unió szabályozásához, és nem fordítva kell, hogy a dolgok alakuljanak. Mindez elvezet a Digital Service Pact-hez, Act-hez, amelyet előkészítünk azért, hogy világosát tegyük a különböző felelősségi köröket, a platformoknak a felelősségi köreit, és többek között azért is, hogy vannak olyan tartalmak, amelyek teljesen jogellenesek, és ilyeneket tárolni, kezelni ne legyen a, többi, a továbbiakban lehetőség a számukra. Ex ante ellenőrzéseket kell, hogy eszközöljünk, akár tettük ezt, akár ugyanúgy, ahogy tettük ezt a távközéseket tekintetében, és hát itt ugye ugye a belső bizt, piac biztosan beszél, azért kell, hogy ezt e, elérjük, hogy tulajdonképpen uraljuk az egész piacot, a szabályoknak a felállításában, és nem szabad, hogy pont fordítva legyen, és a platformok gatekeeperként zárják el a különböző csatornákat a tisztességes szereplők előtt. Ami pedig az adatstratégiákat illeti illetve tehát stratégiát egyes számban. Nagyon fontos témáról van szó, ugye a mesterséges intelligenciának az elemzése, a végiggondolása elképzelhetetlen az adatok kezelésének a végiggondolása nélkül. Az utóbbi tíz évben azt látjuk, hogy az személyes adatokat nagy mértékben tudtuk kezelni, feldolgozni, szabályozni, és láttuk azt, hogy nagy platformok alakultak ki, sokszor aggódtunk ez tekintetben, mert hogy ilyen platformok az Egyesült Államokban, illetve Kínában dőltek többek között része, de nagyon egyszerűen, és hát szerények kell, hogy fogalmazok, a platformnak az elindulása ugye 10-12-14 évvel ezelőtt úgy történt, és én mérnökként beszélek, mert az voltam, ugye kifejezetten nagyon szofisztikált technológiákról van szó, tehát nem, nem kis kvantum számítógépekről van szó, hanem olyan technológiákról van szó, amelyek ugye léteztek már korábban is, ezeket összekötötték egymással, itt ott bevásároltak ilyen és olyan gépeket, és aztán kialakultak a platformok. A platformok pedig hát aztán gomba módon, gomba módjára szaporodtak, és óriási mértékben ö, alakították a piac, hatalmas púlok jöttek létre fogyasztói körökkel, ezek újabb platformokat generáltak, többé-kevésbé vitatható módon is, de mi ezt csak figyeltük távolról, Európából, és csak reagáltunk utólagosan az Európai Parlament közreműködéssel, és hát fokozatosan azt láttuk, hogy ezek a platformok úgy jönnek, bukkannak fel, és erősödnek meg, hogy mi meg hátrébb maradtunk, sőt lemaradtunk. Igen, igen, tulajdonképpen ebben az első harcban lemaradtunk, ez az első csatában, 10-12 évvel ezelőtt lemaradtunk, tehát nem 50 éves távlatról van szó, ugye minden mindez nagyon nagy hatással van az életünkre, mert hogy mindez megválasztott megválasztja azt, hogy hogyan kommunikálunk, hogyan fogyasztunk, és hát azt is látjuk, hogy rendszerbeli hatásai is vannak ezen platformoknak, akár a demokráciáinkra, éppen ezért kell, hogy fellépjünk. Aztán tulajdonképpen most van ö, itt előttünk egy újabb startvonal az adatoknak a kérdésére gondolok, az személyes adatokról már beszéltünk, de itt vannak most az ipari adatok, nagyon szélesen értelmezve az ipari adat fogalmát. Az 5G-ről már szó esett, az a különböző konnektált gépekről, eszközökről is szó esik, ugye és hát arra kell gondoljunk, hogy 2030-ra 500 milliárd, igen, 500 milliárd összekötött, konnektált tárgyal fogunk rendelkezni világviszonylatban, és hát el tudják képzelni, mekkora hatas adatállományt fog ez generálni, és vinni az egyik irányból a másik irányba. Tehát ezzel foglalkoznunk kell, de ez kihat minden tevékenységre, a mobilitásra és az emberi összes egyéb tevékenységre, és hát erre is utalhat természetesen a völgé, amelyet már említettünk, és még vissza fog térni. Na most hatalmas adatmennyiségről van szó. Olyan ö, mennyiségről, amely tekintetében ugye 40 ezer milliárd adattal dolgozunk jelenleg világviszonylatban, ez a következő tíz évben megduplázódik, és ezeket ugye tárolni kell, kezelni kell, és hónapról hónapra meg fog duplázódni az adatmennyiség, és e tekintetben az Európai Unió ugye egy hatalmas vonzerővel és előnyel is rendelkezik, mert ugye az Európai Unióban egy nagyon fejlett ipari bázissal, sőt a világviszonylatban a legfejlettebb ipari bázissal rendelkezünk, és ez az ipari bázis, amely produkálja, generálja az adatokat, és ezek tekintetében kell, hogy az 5G és az ahhoz csatlakozó szolgáltatások kellő módon fejlődjenek, és ehhez még persze csatlakozik a mesterséges intelligencia és az összes szolgáltatás, amely azt alapul veszi. Tehát meg kell, hogy teremtsük a kellő infrastruktúrákat. Ezek ma még nem léteznek. Ugye egy egyéni platformot üzemelteti, az bonyolult dolog, de hát azért nem lehetetlen. Az ipari szinten, az ipari platformoknak a szintje egy egészen más kihívást jelent, meg kell ezeket védeni, ezeket erőssé kell tenni, tehát ez még nem létezik, és itt van az Európai Unió, de az egész európai kontinens, hogy ezt a kivívást kezelje. Éppen ezért támogatja az Európai Európai Biztonság, az, hogy 2 milliárd eurót vessünk be azért, hogy létrehozzunk, létrehozzuk az Ipari Platformok és Felhők Európai Szövetségét, és az lehetővé teszi többek között azt is, hogy a vállalkozások is kialakítsák a saját platform Cloud to edge a Cloud to Edge platformjukat, amely szintén az Európai Ipari Szövetség köré fonódhatna, is ez kellene, hogy a további előre lépéseket biztosítsa. Aztán térek most, hadd térek most ki a harmadik nagy témára, a fehér könyvre, a mesterséges intelligencia tekintetében. Köszönet a parlamentek nagyon aktívak voltak önök, rengeteg dokumentumot produkáltak, és ezek nagyon nagy mértékben táplálták az Európai Bizottságnak a gondolkodását. Inspirációs forrás volt ez a számunkra. A vállalkozások lehetővé tették továbbá azt is, hogy megjelenjenek szintén a fehér könyvnek a tartalmában. Tehát itt most arról van szó, és ezt teszi lehetővé a konzultációknak a sorra, hogy a bizalmat kiépítsük, az európai polgároknak a, a bizalmát, és hát nagyon lényeges az, hogy az algoritmusoknak a kialakításánál a biztonsági szempontok is jól jelen legyenek. Ugye az algoritmusok leképezik azokat az értékrendszereket, amelyekkel kialakították az évek során az Európai Uniót, az értékrendszerét az Európai Uniónak minden területen, a robotikában, és, de egyéb szempontok szempontjából például az esélyegyenlőség, a nemi egyenlőség, és így tovább, és mindez meg kell, hogy jelenjen az algoritmusokban, és természetesen a felhasználónak a szintjén, éppen ezért talán arra van szükség, hogy meghatározok, hogy melyek a kockázatos, vagy nagyon magas kockázatos felhasználások. Tehát külön át kell világítani ezen kérdéseket, mert hogy melyek azok a kérdések, merül fel a kérdés, amelyek tekintetében az Unió óriási kihívással szembesül, akár kockázat javaslattal is. És hát gondoljuk meg az, hogy különböző kritikai fellépéseket hogyan tudok biztosítani, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen adatok alapján alkalmazzák, alakítják ki az algoritmusokat. Lopott adatokból vajon? Vagy igazán számított és megalapozottan számított adatokból állítják össze és az algoritmusokat, illetve illesztenek be adatokat az algoritmusokba? Tehát ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, és el kell, hogy indítsuk azt az Európai Unióban azt, hogy az adatoknak a minősége az szavatolt legyen az Unióban és az Unión kívüli partnerekben. Tehát kritikus szemlélet van szükség, és például különböző címkéket lehetne kialakítani azért, hogy minősítjük a különböző algoritmusoknak, meg adatoknak a tartalmát. Lesznek a konzultáció során lehetőségek arra, hogy ezeket mind-mind kiépítsük ami pedig a szabályozás, az előzetes szabályozást illeti, ezt ezeket a szempontokat figyelembe kell venni, és meg fogjuk hallgatni önöket és minden elhangzottat, és mint mindig akkor, amikor jogszabályokat alkotunk, a konzultációk eredményét meg kell, hogy halljuk, és ez vezethet el oda, hogy olyan jogalkotási keret alakul ki az önöknek a segítségével, az önök szabályozási segítségével, amely nélkülözhetetlen ennek a kívásnak a kezelésére. Köszönöm szépen, elnök asszony! Um, Köszönöm, most megnyitjuk a vitát. Kérdések előtt, először a koordinátorok kapnak szót. Először a Schwab úr, a néppárt koordinátora az Imkóban. Parancsoljon, Schwab úr, két perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Először is szeretném kifejezni a néppárti frakció e holisztikus és nagyra törő, igényes javaslatot üdvözli az adatkezelési mesterséges intelligencia tárgyában üdvözöljük. Szeretnék arra is azonnal utalni, hogy nem sok időnk van azt garantálni, hogy az Európai Unió állampolgárai a bizalmat megőrizzék a digitális technológiával szemben. Sokféle eszközt alkalmazunk, ám az elmúlt években a bizalom jelentős, jelentősen csökkent, vagy legalábbis fenyeget a csökkenése. És ha a stratégiában szereplő széles körű javaslatot olvasom, nos ezekkel a bizalmat vissza lehet talán szerezni, és erre szükség is van a fogyasztók szempontjából. Aztán rendkívül fontos a mi szempontunkból az is, hogy az Európai Unió egy technológiai átállást minden állampolgár, fiatal, idős, munkaadó, munkavállaló, vállalkozó szempontjából is gazdasági előnyeként tudja megragadni, és fontos, hogy sem Kína, Kína útját kövessük, amit nem akarok definiálni, se Amerika útját, hanem egy saját harmadik utat válasszunk, az európai értékek, a mi alapértékeink érvényesülnek. Két-hár elemet szeretnék kiemelni a javaslatából. Helyén való az, hogy a különféle ajánlatok ex ante szabályozás tárgyai az elmúlt tíz évben megállapítást nyert tudnulik, hogy a versenyjog által alakított ex post szabályozás sok esetben olyannyira torzítja a versenyt, hogy az európai vállalkozások, még ha nagyon innovatívak is, nem kapnak lehetőséget. Ezért kell a megfelelőt választani, nem túlszabályozva, ám az biztosítva, hogy Európa gazdasági hasznot húz ebből a gazdasági forradalomból, és az állampolgárok nem veszítenek végső soron e technológiák bevezetésével. És mivel belső piaci biztos is ön, szeretnék arra utalni, és egyfajta ö, reakciót kérni öntől, bár tudom, hogy az idő szorít, hogyan tudjuk elérni biztos úr azt, hogy ténylegesen 27 tagállam belső piacát a digitális korszakban úgy rendezzük, hogy egységes legyen valóban, legyen lehetőség arra, hogy intelligens az innováció lendületbe jöjjön, határon átnyúló módon minden út nyitva maradjon a digitális technika és az által nyújtott szolgáltatások előtt is. Ezzel zárom hozzászólásomat. Thank you, Mr. Schwab. Monsieur Breton. Merci, uh, merci. Uh... Köszönöm szépen András Schwab a kérdését. Ugye kettő dolgot emelnék ki a hozzászólásából. Az egyik az a bizalom. Ugye mindent megteszünk azért, hogy a bizalmi keret megadós, megadódjon. De ezen felül ugye most nem arról van szó, hogy először ugye szabályozunk, utána pedig megszületnek az applikációk. Ha így járnánk el, ez veszélyes lenne, akkor az ex ante megközelítés ugye nem érvényesülne. Tehát ezért van az, hogy két dologban áll a megközelítésünk. Ugye vannak a személyes adatoknak a kérdése, és az algoritmusok, amelyeket alkalmazni fognak rá a következő években. Éppen ezért mondottam azt, hogy az applikációk tekintetében, hogy nélkülözhetetlen lesz a certifikáció diszkrimináció mentesen minősítve azt, hogy mekkora a kockázat. És mindenképpen a személyes élet védelme tekintetében az algoritmusok az alapértékrendszerünket figyelembe kell, hogy vegyék. Egy, kettő. Ugye az előbb szó esett azokról az előnyökről, amelyeket Európa felhalmozott az összes többi szárazfölddel, illetve kontinenssel kapcsolatosan. Az európai történelem itt van, és e tekintetben fogunk tudni majd nagyon nagy hozzáadott értéket teremteni, mert rengetegen akarnak majd megjelenni ezen a piacon, és ezért tartjuk fontosnak az, hogy egy data Act, egy adatvédelmi jogáltalási eszköz jöjjön létre, és ágazatonként és értéklánconként kell, hogy a vállalkozások így módon megjelenjenek, az orren, a, tehát a légjármű előállítás, a gépjárműipar, a gyógyszeripar, a pénzügynek az ágazata. Szóval mindezen ágazatokon kell, hogy jelen legyünk, és már megvan az az előnyünk, hogy az egységes adat piac már kialakulóban van, és e tekintetben úgy gondolom, hogy kezelnünk kell azt is, hogy az erőnk abból is adódik, hogy nagyon sokféleség van az adatbiztonság tekintetében a Európai Unió országában. For EPP in ITRE. Éler úr, koordinátor. Köszönöm, biztos uh, úr. Ugye Először is hadd mondjam el, hogy élvezi az FPP támogatását. Ambiciózus megközelítést ígért, és ezt is kaptuk kicsit koordinátorként az intézményközi viszonyokra szeretnék koncentrálni a következő évet illetően. A gyakorlatban ugye először is ki kell alakítani, és ez a mi kezünkben van, a szabályozói keretet, és ehhez kapcsolódik a költségvetés, valamint a tagállamok általi végrehajtás. Én úgy gondolom, hogy ha az ambíciókat valóra akarjuk váltani, akkor egy teljesen új intézményközi összetételre van szükség. Ön ugye beszélt az európai adatstratégiáról, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Európában az európai költségvetésből nem dölt még el, hogy mit teszünk az adatokkal. A bizottság ugye továbbra is azt mondja, hogy open, open, open, open. Jó lenne, hogyha egy kicsit differenciálnánk. Ezt kell letárgyalni a parlamentnek és a tanácsnak az év vége előtt, hogyan fog a három intézmény együtt működni annak érdekében, hogy ahol mi nekünk kell dönteni, ott együtt tudjunk működni. Ugyanígy a költségvetésnél három költségvetés van, a Digitális Európa, Horizont Európa és a kiberbiztonság, illetve a biztonsági és kutatási költségvetés. A gyakorlatban valójában eldöntöttük ténylegesen a megfelelő prioritásokat, hiszen van egy csomó új terv, de nincs új pénz. És aztán, hogy a piacon, a tagállamokban hogy valósul ez meg, e, illetve a tagállamok hogyan döntenek, hogy, hogy az MFF-ben ezek a prioritások tényleg kapjanak pénzt. E, mert e, én úgy látom, hogy a biztosok már többször elköltötték a rendelkezésre álló pénzt fejben. Timmermans úr is beszélt róla, a digitális stratégia fontos, ott vannak a letárgyalt programok. Mi legyen tehát ezzel az intézményközi settinggel, és, és mit tegyünk még évvége előtt? Lebreton úr következik. Köszönöm Krisztián Éler úrnak. Valóban igaza van, valóban meg kell támogatni anyagilag ezt az ambíciót. Erről beszélt ön is. Az első dolog az, hogy az ambíció az valódi, és a fontos az, hogy ez egy valóság legyen, és ehhez meg kell, hogy legyenek azok az eszközök, aktív offenzív eszközök, amelyek szükségesek. Nagy őszinteséggel beszélek erről, utalva a, a, az ipari valóságra, illetve az európai gazdasági valóságra, amit elég jól ismerek. Szükség van tehát az eszközökre, és ami pedig a platformok definícióját, nyitott platformok definícióját illeti, amelyek egyébként azért biztosítva vannak adat szempontból. Szükség van egy, egy, egy, egy szövetségre. Tudják ezt a vállalkozások is. A megoldás még nem létezik. Gyorsan kell ezt valahogy kialakítani. E, e, van egyébként pénz a különböző programokban, ezt lehet mobilizálni, ezt e, meg is néztük. Nyilván jó lenne, hogyha a javasolt költségvetés átmenne, és nem pedig csökkentett formában valósulna az meg az elkövetkezendő napokban, hónapokban. Nyilván vannak más eszközök is, ezeket szintén lehet a duális technológia, illetve a védelmi alap pénzeit is, titkosítás, stb. Az ipari adatoknál különösen fontos. Tehát meg kell nézni, hogy milyen pénzeket tudunk mobilizálni a már létező költségvetésből is. Mintegy két milliárdot tudunk mobilizálni, hogy válaszoljak pontosan a kérdésére. Krisztel Saldemóze asszony következik. Imkóban a szocialista koordinátor. Tak for det her, Breton. Øh, tak for... Øh, köszönöm szépen, Breton úr, és köszönöm nagyszerű és buzdító felszólalást, és köszönöm a gondolat ébresztő inputot az Európai Bizottság részére, Ez egész fehér könyv, bár nem sikerült még végolvasni. nom ö, ilyen szellemben fogant, nagy víziókat, nagy gondolatokat tartalmaz, a jó irányba húz. Mindenképpen biztosítanunk kell azt, hogy Európa erős szereplő maradjon a digitális átalakulás egész folyamatában. Ez mindig jól van így, ám mint szociáldemokrata én egy a szempontból vizsgálom a digitális átalakulást, és ezzel kapcsolatos a kérdésem is, vagy kérdéseim is. Az Európai Bizottság az ipari szereplőkre koncentrál, a vállalatokra, üzemekre, ám azt tudják-e biztosítani, garantálni, hogy a digitális transformáció nem a belső piac deregulációjához vezessen a fogyasztó és a végső állampolgár kárára. A belső piac, tudnilik, egységes kell maradjon, remélem tehát, hogy azt hallom majd öntől, hogy szükséges mértékben szabályozunk. A kérdés az, hogy a fogyasztó, az állampolgár miképpen érzi majd mindezt a saját bőrén, hogy folyik a digitális átalakulás, hogyan érzékeli a mindennapok során a mesterséges intelligencia, az automatiz automatizált szolgáltatások érvényesülését miképpen fogja érzékelni az átalakulást a polgár. Mi a szocialista frakcióban nagyon örülünk annak, hogy digitális átalakulás valósul meg, ám szeretnénk, hogyha ezt az állampolgár látná, ennek a hasznát a vállalat és a fogyasztó. Köszönöm, Breton úr! Madame Scaldemosé, votre question qui est Köszönöm szépen, Sademozi asszony. Alapvető kérdést vett fel, és elmondhatom, hogy az Európai Bizottság mérehatóan foglalkozott ezzel a ezzel a témával, a szociális szemponttal, a képzési szemponttal, amely kulcs mozzanatai a programunknak, igaza van önnek, akkor, amikor azt mondja, elébe kell néznünk a jövőnek, és ez nem két év alatt fog végbe menni, ez a forralom ez méreható lesz, és alapokat fog érinteni a társadalmainkban, és hát nem csak lehetőségeket kínál, hanem feladatokat is a számunkra. Felelősek vagyunk azért, hogy felkészüljünk és felkészítsük az embereket, senkit nem szabad az út szélén hagyni ebben a folyamatban. El kell kerülnünk azt a kockázatot, hogy a belső piacunk deregulációval szembesüljön. A belső piacnak az ereje az abból adódik, hogy mit tettünk mindannyian együttesen, normák felállításával. Persze elhangzanak kritikák is, hogy túl sok normát állítunk föl, de hát mi ilyenek vagyunk, ez adja az erőnket. Szó sincs arról, hogy a jövőbeni fejlemények oda fognak vezetni, hogy lebontjuk ö, az eddig felépített fonalakat. Szó sincs arról, hogy azt a hálózatrendszert, amelyet kiépítettünk, azt most szétszedjük darabjaira. Pont fordítva kell, hogy eljárjunk. A platformok esetében nekünk kell fellépnünk aktívan, ugye a platformok, amikor szolgáltatásokat kínálnak, akkor meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy azok kiknek szólnak, bérből élőknek, dolgozóknak, és így tovább. Tehát alapvető kérdésekről van szó, ezeket feltesszük, és többek között azon együttes gondolkodás révén, amelyet együttesen végzünk, és ezért kívánjuk azt, hogy harmonizált legyen az európai szabályozás, ugye a platformoknak a megjelenése azt igényli, hogy jól tudjanak fellépni, és felgyorsítsák a belső piacnak a működését, és nem ellenkezőleg hason, hasonlaki, miközben védelmezik az értékeinket. Köszönöm, Breton úr. A következő hozzászóló Patricia Tolja asszonyok az ITRE-ben koordinátor. Köszönöm, néhány másodpercet eh, arra költök, eh, arra, azzal töltök, hogy eh, mennyire méltányoltam azt, amit ön is mondott arról, hogy ezek az emberek, mint Zuckerberg úr, tartsák be a szabályokat, és hogy ne csak, itt a jogi és a, az adózási szabályokra is gondolok. Európa eddig képes volt arra, hogy normatív keretet hozzon létre a magánéletvédelmére, stb. Ugyanebben a szellemben most oda kell figyelnünk a nagy beruházásokra, tehát túllépve egy kicsit a szabályozói kereten, a nemzeti kritikus infrastruktúra az EU-n kívül készül, különös tekintettel az adatkezelésre, ami egyrészt biztonsági, másrészt pedig versenyképességi kérdéseket is felvet. Nyilván sokat kell befektetni, mert különben csak nagy fogyasztói piac leszünk, és nem annyira termelői piac. Ebben az értelemben kérdezem, hogy E, európai adatokból valami fajta tröstöt nem lehetne e, létrehozni, illetve e, ez alapvetően azzal is járna, hogy létrejöjjön az EMBU, európai infrastruktúra, itt beszélnek a blockchainről, illetve a nagy adatkezelő központokról, Eh, és ez lehetővé tenné azt is, eh, hogy eh, ne csak kereskedelmi használatra kerüljenek az adatok, hanem közérdekű használatra is. Egyfajta trustról lenne itt szó, ahol az európai polgár főszereplő, és gyakorlatilag tulajdonosa marad az adatainak. A technológia már ott van, ami képes lenne az interoperabilitás, stb. biztosítani, és akkor ez egy gazdasági haszon is lenne, meg társadalmi haszon. Monsieur Breton. Merci, Madame Toya, pour votre, pour votre question. Köszönöm Toya asszony a kérdését, nagyon fontos eh, volt. Először is eh, több dolog, ami nagyon fontos, eh, az, hogy legyen ez a közös tér, és azon belül is a nyilvánosság, a, nyilv, a nyilvánosság az, az rengeteg adatot is tartalmaz. Nyilván itt anonimizált adatokról van szó, amelyeket mégis használatára lehetne bocsátani a KKV-knak, a cégeknek, stb., mert ezek lehetnek egy innovációs forrás is. Ez lenne az egyik javaslat, ami az adat felhasználással kapcsolatos. De a közös adatok térségén vagy területén kívül, mondjuk beszéljünk az automobil eh, ágazatról, ez is egy olyan ipar, amely adatokat fog termelni, ezek között egy része rendkívül, ezeknek egy része rendkívül titkos, eh, mondjuk üzleti titok, eh, de keletkeznek olyan adatok is, amelyek a karbantartással kapcsolatosak, az mindenkit érintene, mindenkit segíthetne, abból kellene egy közös pult hozni, és aztán ezt megtámogatni egy irányítási eh, rendszerrel, eh, ami egyébként eh, a javaslatban is felvillan, és ugye itt az irányításról is van szó, valamint a szabályokról is. Nem közvetlenül kötelező a cégekre, de mindenképpen erős jelzést küld önnek is abban is igaza van, hogy nagy projektekre van szükség. Egyfelől ugye meg kell nézni, hogy mit tehetünk ebben a vonatkozásban. mettre la disposition de la puissance de calcul ez egy olyan struktúra, amit a tagállamok és a commission, a bizottság eh, eh, közösen kezelnek, és eh, arról szól, hogy felhasználhatók ezek az adatok. Ez alapvetően egy megosztott adatfelhő, és az üzletek is, illetve a vállalkozások is részt vehetnek ebben. Olyan nagy projektekről van szó, amelyek egyébként európaiak és nem pedig nemzetek. Mr. Köszönöm szépen, Morten Lökegárd úr, a következő hozzászóló a Renew koordinátora az Imkóban. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, nagyszerű munkáját. Mivel nekem is van lehetőségem Dánul beszélni, Dánul szólok hozzá. A kiinduló pont az kell legyen frakcióm számára, a Renew számára ö, pozitív és építő jellegű ö, megközelítésnek látjuk azt, amit a bizottság nyilatkozatában, illetve a fehér könyvben várható, és örömmel veszük tudomásul e nagyra törött terveket. szociális kollégám Saldemúze asszony el akarja kerülni a deregulációt. Hát én ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, ha annyira pozitívak vagyunk, hogy átjusszunk a ló másik oldalára, és a GDDR jogszabályalkotás, amely úttörő jellegű, és ami az egész világ számára példaadó lehet, lehet, hordozhat a KKV-k számára negatív hatásokat, meg a kisvállalkozók számára, akik közül Dániában nagyon sok működik. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a KKV-ket ne terhelje túl ez a szabályrendszer, hogyan tudjuk megnyitni a lehetőséget a mesterséges intelligencia felhasználás előtt ebben a vállalati körben. Monsieur Breton. Breton úr. Merci, euh, monsieur le garde de votre, de votre question. Nagyon szépen köszönöm, Loke Gárd úr, a kérdését. Csak azt szeretném mondani, mert nem akarom ismételni magamat, hogy megpróbálok tényszerű lenni, megpróbálok fellépni a fake newsok ellen. Ugye rengeteg fake news született az európai technológiával kapcsolatosan, a meggyengült Európában, és én ismerem ezt a világot mérnöként, tehát állíthatom, hogy ezek hamis állítások, és megosztom ezt önökkel és az összes kollégával, Európa nem maradt le minden területen, ilyen nem mondható. És pontosan ezért kell, hogy a jövő felé forduljunk. Persze mindenki a kedvezményezetje lesz a fejleményeknek. Nem arról van szó, hogy arra törekednénk, hogy megnehezítsük az KKV-knek az életét további szabályozásokkal. Tudom, hogy vannak nehézségek, de nagyon fontos az, hogy szem előtt tartsuk azt, hogy hogyan lehet hozzáférhetőbbé tenni a piacokat a szereplők számára struktúráltabban, és tudom, hogy ennek vannak nehézségei, és együtt fogunk egy, önökkel dolgozni, és ezen dolgozom kifejezetten én is a KKV-k esetében, kifejezetten az adatvételem, a személyi adatok vételme, és léteznek ilyen struktúrák. Tehát azt kell edélnünk, hogy ne kényszer kényszer hatásként viseljük őket el teherként, hanem erőt kovácsoljunk ezen struktúráknak a létéből rengeteg KKV értékláncokba illeszkedve dolgozik, és az összes algoritmus, a mesterséges intelligencia megoldási lehetővé teszik, hogy a versenyképességet növeljék, a termelékenységüket, és így tovább. Tehát mindenki kedvezményezetje kell, hogy legyen a folyamatnak, az értéklánc minden szereplője, és minden értéklánc, azért, hogy a szakértelmi tudás az hozzáférhetővé váljék a kkv számára teljes mértékben. Tehát teljesen összhangban van az, ami amit ön mond, azzal, amit mi elképzelünk, és hát sokan jelezték önök közül azt, hogy valóban csatlakozunk az értékrendszerekhez, de, és üdvözlöm, hogy ezt ön is megteszi saját országában, de tudjuk, hogy vannak olyanok, olyan szereplők, akiknek ez nehézséget jelent egyelőre, segíteni fogunk nekik. Um, next is uh, Mrs. Martina. Köszönöm. Martina Dlebejová asszony, a Renew koordinátora az ITRE-ben. Köszönöm szépen. Biztos úr, látom, hogy, hogy, hogy, hogy eleven, ő saját magát adja, konkrét adatokkal szolgáltat Európa víz, digitális jövőjét elénk tárva. De abban szerintem egyetért velem, hogy az igazi munka még előttünk áll. Megfelelő források biztosítása, a tagállamok támogatásának megszerzése vízió mellett. Érdekel, hogy milyen stratégia mellett próbálja ezt golyóálló hatástanulmányok létrehozása, és a jogszabályokat csak ott bevezetni, ahol szükség van rájuk, tehát hogy ne legyen túlszabályozás. Kinyomtattam az összes szuper szép dokumentumát, el fogom olvasni őket, ma este velük alszom, szerintem mindannyian ezt tesszük. Azonban azt meg akartam kérdezni, hogy egy kicsit jobban kifejteni az adott ügyeket, az ipari stratégiát kapcsán. Hogyan fogjuk biztosítani azt, hogy Európában kifejlesztjük azokat a technológiát és platformokat, amelyek segítenek bennünket abban, hogy megrasz, megrakadjuk az ipari adatok tömegének berejlő lehetőségeket. Az idő lényegi fontosságú, gyorsan kell lépnünk. Azt valami azt mondja, holnap ezt tesszük, holnap után meg azt, aztán a következő konkrét lépésekben megfogalmazva a teendőket, különben elvész az idő az ipari adatok nyújtotta lehetőségek megragadásában arra is gondolni kell, tudom mindenki ezt szajkolja, hogy nem lehet szétválasztani a KKV-kat, kivenni ebből az egyenletből. Persze az IMCO is litre más-más szempontból vizsgálja ezt, de hát egy csónakban nevezünk, jól tudjuk, nem lehet általánosakba beszélni. A KKV-k adatokat hoznak létre, dolgoznunk adatokkal, ki, ők is kiaknáznak adatokat. Ki tudja, talán egyes KKV-k lehet, hogy nemzetközi unikornisok lesznek, új sikertörténetek. Tehát, hogyan biztosítjuk azt, hogy egyre több KKV vegyen részt, részt ebben a projektben, minden mélyebben, és a stratégia hozzáférő, hozzáférhető legyen. Mit teszünk holnap reggel? Köszönöm. Thank you, Monsieur Breton. Köszönöm, Breton Merci, um, madame. Köszönöm szépen Martina Labadjovának a kérdését remélem örömmel fogja olvasni ezt a dokumentumot, és nem fog elaludni tőle, hanem nagyon éberen fogja, akár az ágyban, de olvasni a dokumentumot. Tudom, hogy nagyon tömény a szöveg, de mégis nagyon fontos. Sürgőssége van. Sürgősen fel kell lépnünk lépnünk kell, és különböző szinten vannak a tagállamok, más és másoknál fogva, de nagyon lényeges az, hogy az Európai Bizottság egy adott pillanatban, és hát pont most, és a költségvetési tárgyalásoknak az elején megszólaljon. Ezért járunk el most ebben a kérdésben. Rengeteg kezdeményezés létezik, nagyon-nagyon értékes kezdeményezések léteznek a tagállamokban, és ezért fontos, hogy a stratégia kialakítása szintjén a tagállamok egymásra találjanak, mert ez a fajta megközelítés, a természetes megközelítés az ipari világban. Mindenki megtalálja majd a boldogságát ebben, persze ehhez forrás is kell, és hát mindent megteszünk azért, hogy a költségvetési források lehetővé, ö, hozzáférhetővé váljanak a digitális digitális témában, a források megmaradjanak, a korábbiak ne csorbuljanak, és mindenképpen ugye fontos az, hogy a Euro HPC létezik, tehát a High Performance Computing Joint Undertaking, a közös vállalkozás, és hát nem csak bejelentésekről vannak szó nagy csinadrattával, hanem az első kockák már kiépültek, az eső építő kockák, technológiaiak már léteznek, tehát az adatoknak a fogadása megvalósíthatóvá vált, és hát majd épülnek a további kockák az év végén, a jövő év elején, tehát szövetségről van szó. Egy olyan szövetség van itt kialakulóban, amelyben mindenki aktívan kell, hogy jelen legyen, a költségvetési források egy részét ugye el kell, hogy tudjuk nyerni, és hát remélem önök is kiállnak majd azért, hogy kellő forrásban részesüljünk, ez a feladat az Európai Parlamentnek, hogy a költségvetési tárgyalások során kiálljon az, az ilyen célokért, és aztán az év elején majd időben tudunk fellépni, mert ugye a többi kontinens is meg fog jelenni a piacon, és pozícionálni akarják majd magukat. Ezért fontos az, hogy a stratégiáink révén olyan algoritmusokat alakítsunk ki, amelyek kedveznek, valamennyi értékláncnak, így a KKV értékláncának, amelyet nagyon fontosnak tart ön is, én is. Maintenant, Mr. Paolo Borchia. Köszönöm, Paolo Borchia következik. ID, ITRE koordinátora. Köszönöm, elnök asszony. A digitalizáció nyilvánvalóan valami fajta hidegháborút hoz a világban, gazdasági területen is. Ki kell, hogy menjünk ebből a bénultságból, ami az utóbbi húsz évben jellemzett bennünket, és a digitális teret át kell alakítanunk, mert úgy gondolom, hogy az a magatartás, amelyet ön például a Facebookkal szemben is képviselt, azt gondolom, hogy, hogy hasznosabb lenne, ami a Digital Service Act-et illeti. Remélem, hogy ezt az álláspontot fogja az is képviselni. Mm, jó lenne, ha a bizottság vállalná a felelősséget azért, hogy elfogadja azokat az eszközöket, amelyek képesek lesznek arra, hogy a digitális térségünket megvédjék, és ez együtt járna európai bajnokok létrehozásával, amely lehetővé tenni, hogy lehetővé tenni, hogy az Európán kívüli nagy cégekkel szembeszálljunk, és ez nyilván növelné az Európai Unió versenyképességét a digitális piacon belül is. Látjuk, hogy az 5G területén zajlik a csata, én úgy gondolom, hogy alá kell húzni, hogy eh, jelenlegi állapot szerint eh, nincs megfelelő erőforrás arra, hogy eh, a versenyképességet növeljük. A digitális Európán kívül kellene még olyan eszközök, amelyek révén megfelelő rendszert tudnánk kialakítani. Ehhez kellenek különböző eh, adó ösztönzők és egyéb eh, ösztönzők. Milyen tervek vannak arra, hogy a digitális technológiai eh, területen európai bajnokokat hozzunk létre, növesszünk ki, és szembe tudjunk szállni ezekkel az Európán kívüli kolosszusokkal. Breton úr. Köszönöm a kérdését, eh, eh, Borkia úr, és hát ugye ön is érti, hogy a bizottság feladata egy olyan ökorendszer létrehozása, amely eh, az ipari adatok tömegét megfelelően kezelni, ugye, kezeli, ez önmagában Eh, adhat innovációt, vagy jelenthet innovációt. A kérdés az, hogy ki fogja ezt létrehozni, és ki fog ebből hasznot húzni. Mm, az adatok ott vannak, eh, egyre inkább eh, ott vannak. Ön is utalt itt a geopolitikai tényezőkre, keleten is, nyugaton is, az ottani tényezők ide akarnak jönni. Ezért mondtam azt, hogy sürgősségi helyzet van. Erre is reagálni kell, beleértve a már létező vállalkozásokat is. Ezeket mozgásba kell lendíteni, együtt meg tudjuk tenni. Az elkövetkező időszakban nincs tíz évünk, ezért is gondoltam, mondtam azt, hogy ezt az ökorendszert létre kell hozni létrehozhat ez nagy cégeket, nagy bajnokokat. Egyre nagyobb lesz egyébként a specializáció ágazatonként, hiszen lesznek algoritmusok, amelyek az önvezető autókat irányítják, mások pedig eh, a vegyiparban lesznek eh, használatosak. Tehát különböző ágazatok lesznek, meg kell erősíteni az értékláncot és az ipari termelőláncot, és összejöhet az, hogy kiemelkednek nagy európai bajnokok, de ehhez szükség van az infrastruktúrára, ezt meg kell tenni az állami szektorban, és az e-, eszközöket pedig oda kell állítani a már létező ipari, ipari bázisok mögé. Tehát ez az egész egy, egy keret, ez egy mozgásban lévő dolog, és ezzel sikerülhet Európát iparilag relevánsnak megőrizni, és az ipari adatok területén is a jövőben. Köszönöm. Virginie Zsoronnal folytatjuk. Monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam a felvezetését és a digitális ágazattal kapcsolatos probléma felvetését, és azt is, hogy jelezte az Európai Unió nem mindent vett kellően az irányítása alá. Mit lehet tenni e- azért, hogy nem ez történne? Mit lehet tenni azért, hogy a nagy platformok Európában fizessék meg az adót? Ugye a technológiai cégeknek a üzleti bevétele hatalmas, a gafákról beszélünk természetesen, és 14,1%-kal kevesebb adót fizetnek így módon be, mint az európai kis és középvállalkozások. Hogyan tudnak ilyen tisztességtelen versenyben helytállni az európai KKV-k? Nagyon nagy kár, hogy a digitális világban nincsenek meg a nagy európai cégek. A 3%-os adóztatás Trump révén ugye azt jelenti, hogy az egyik oldalon ő így adóztat, a másik oldalon pedig a francia és az egyéb sajtot, például tetermékek sújtjákat sújtja a különböző védő vámok. Ez hatalmas kudarc Európa számára és Franciaország számára is. Amennyiben az OECD szintjén megállapodás születne, akkor az Európai Unió saját maga is kivetné az adóját a nagy digitális cégekre. De hát ott vannak olyan országok, mint országok, Svédország és Dánia, nem volt képes a digitális adózás tekintetében egységre jutni. Két kérdésem van. Az első a következő. Figyelembe figyelembe véve azt, hogy milyen ellenállás volt a korábbiakban a digitális nagycégek esetében, mit lehet tenni az európai kontextusban. Egy-kettő, az Európai Unió retorziós intézkedéseket hoz-e, amennyiben a francia importot tovább sújtja, és az európai importot tovább sújtja az Egyesült Államok. Köszönöm szépen, biztos úr, öni a szó. Köszönöm szépen, Zsorban, a felvetését, a kérdéseit. Nagyon világosak a dolgok. A mai napon hol tartunk? Ott tartunk, hogy az OECD szintjén tárgyalunk ezen javaslatokról, az adó javaslatról. Ugye 154 ország vesz részt ebben a vitában. Nagyon örülhetek a, annak, hogy ennyien vesznek részt ebben a vitában. Persze nem mindenki ért egyet, többek között az európai ország összessége e tekintetben még tovább kell, hogy lépjen, de önnek igaza van, az Egyesült Államok még nem csatlakoztak ehhez a megállapodáshoz, mégis remélem, hogy, hogy ez irányba fognak előrepni. Jó megállapodásról van szó, még tovább lehet persze tárgyalni, de mindenképpen egy olyan döntéshez vezethet, amely lehetővé teszi, hogy önkéntes alapon fizetik az adót, de hát bizonyos értelemben így értelmezem, ha így értelmezhetem az Egyesült Államokbeli fellépőket. Most természetesen ilyen alapon elmondhatjuk azt, hogy amennyiben az OECD szintje nem sikerül megállapodásra jutnunk, és persze nagyon fontos, hogy a 27-ek egységesen lépjenek fel, és mindenki, mindenki kiálljon. Tehát világos az, hogy ugye vagy egységes megállapodás és megoldás jön létre, vagy pedig együtt kell, vagy külön-külön kell is, de együttes irányba, hogy húzzunk, és hát nyilvánvaló az, hogy ezek a viták jelenleg is zajlanak, és mindannyian értelmezzük és látjuk azt, hogy elindult egyfajta dinamikus előre lépés. Vannak olyan országok, és ön utalt egy pár országra, amelyeket nagyon fontos országoknak és szívemhez közel álló országoknak tartó, az utolsó negyed évben emelték az adóikat, és ez volt ugye a határidő ahhoz, hogy az új szidételtadások során ilyen irányba menjünk tovább. Köszönöm szépen, már csak Kolyáná a szó az IMCO részéről. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, hogy eljött a meghallgatásra. Pont azon napon, amikor a három stratégiai digitális dokumentumot kiadták, és ezekről szólva, különösen a mesterség és intelligencia tárgyában született fehér könyv, amely az adott minőségre fektet hangsúlyt, mi az alapjogokat is tiszteletben kell tartsa, a magánszféra védelmét, az adatok bizalmas kezelését. Olyan intézkedések ezek, melyeket a frakciónk nagyon is üdvözöl. Mindezek fényében azt szeretném megkérdezni, hogy ön a tartalom moderációs a tartalom moderáló technológiákat, mint a magas kockázatú alkalmazást, ennek megfelelőnek tartja-e, hogy elkerüljünk olyan eh, fai vagy nemi alapon differenciáló, vagy részrehajló alkalmazást, amely diszkriminációt hozhat magával kisebbségek, nemzetiségek szerint. A digitális stratégia tekintetében pedig a meghallgatása során, biztosi, meghallgatás, biztosi jelölti meghallgatása során világosan kommentálta, illetve elkötelezte magát, hogy a digitális platformok korlátozott felelősségi rendszerét nem fogja megkérdőjelezni. Most azonban a stratégia dokumentumban azt látjuk, hogy azt kéri, erősítsék a platformok felelősségét. Ezzel kapcsolatban kérdezném, kifejtené-e, hogy hogyan biztosítja azt, hogy megfelelő garanciák érvényesüljenek, elkerülendő a, az, hogy túlzott mértékben vegyenek le tartalmakat az internetről. Köszönöm, biztos úr. Merci, monsieur. Köszönöm szépen Kodályá úr a kérdését. Tehát kettő dolgot szeretnék itt kiemelni, amelyekre ön is utalt és rákérdezett. Ugye a monitoring, a tartalomnak a nyomonkövetése a platformon keresztül, szóval e tekintetben ugye léteznek szabályok, nagyon konkrét területekre vonatkozóan ö, ezt ismerik, mert önök is foglalkoznak ezekkel, például a terrorista cselekményekre vonatkozó, vagy a pedopornográfia területe, a fake news, tehát vannak olyan szegmensek, amelyek tekintetében vannak nagyon konkrét szobályok és kötelezettségek. Máskülönben ö, megszólítottak engem a tekintetben is, hogy egyes platformok mesterséges intelligencia platformokat alakítanak ki, azért, hogy egészen kifinomult eszközökkel tudják ezen tartalmakat uralmuk alatt, mármint irányításuk alatt, befolyásuk alatt tartani, és e tekintetben ugye kötelező szabályokat kell, hogy érvényesítsenek. Léteznek ilyen eszközök, nagyon érdekel engem az különben, hogy mennyire hatékonyak ezek az eszközök. Ugye működőképesek vagy sem? Két-három évvel ezelőtt ugye is felmerültek ezek a kérdések, most azóta tovább léptünk. Milyen mértékben hatékonyak, és e tekintetben valóban nagyon fontos, hogy olyan intézkedések is szülessenek, amelyek a segítséget is biztosítják hatékonyabban, mint ahogy az eddig történt. Aztán a platformok kötelezettségei, lehetnek rendszerszerűek valóban, de anélkül, hogy megkérdőjeleznénk az általános felelősségnek a kérdését, az e-commerce, az e-kereskedelemnek a felhatalmazásait, és ön erre is utalt, és e tekintetben is a most megkezdődő konzultáció lehetővé teszi azt, hogy hogyan hogy kialakítsuk, hogy mit kellene megerősíteni, hogyan kellene megerősíteni többek között a technológiai platformoknak a, a révén, meg más megoldásoknak a révén talán. Szóval a nagy szereplőknek kötelezettségeket kell vállalniuk azért, hogy a kötelezettségek valóban kialakuljanak oly módon, hogy ez a javát szolgálja valamennyi európai polgárnak. Köszönöm szépen, és akkor a zöldek részéről minisztort hallgassuk meg. Thank you. Köszönöm. Nagyon sok minden, ami, ami elhangzott, nagyon ígéretes, az Európai Bizottság összességében a kockázat alapú módszertan az európai állampolgárok érdekében nagyon helyén való, hogy a védelmükről gondoskodjunk, miközben adatvezető szerepet szeretnénk Európában játszani. Ez mind ígéretes. Én hangsúlyoznék azonban egy olyan ügyet, amelyet figyelembe kell vegyünk a digitális agenda végrehajtásában, és amely teljesen hiányzott a mai vitából, a Green Deal és a digitális agenda közötti kapcsolatról beszélek. Európában két szempontból is fontos, egyrészt a digitális napirend magában fontos, hogyan gyűjtjük adatokat, hogyan tartjuk fenn ezeket, és mindez zöld módon energiahatékonyan történjen. Ám a mesterség intelligencia jó alkalmazható a kibocsátások csökkentésére és a fenntarthatóbb gazdaságra való átállásra, és Európa vezető szerepet törhet így, munkahelyeket teremthet, versenyelőnyhöz juthat. Kifejteném mélyebben tehát ez összefüggés miben létét. Hogyan látja az iát az elektromos fogyasztás kezelésében nagyon sok KKV számára fontos. Ez a KKV-k miképpen tudnak szerepet kapni? Van-e terv arra, hogy az adatok szabványosítása növelje, növekedjék, hogy az interoperabilitás javuljon, és az energia a kkv számára az energiafogyasztás ellenőrzése jobban működjön ezen eszközök révén. Még egy kérdés. 1,4%-a a, digitál, a, a globális kibocsátásnak a digitális ágazatból, és 7%-át fogyasztja az elektromos globális fogyasztásnak, és ez meg fog duplázódni 2030-ig. Persze a digitális technológia egyrészt megold, a megoldás része is lehet, csökkentve a kibocsátást, meg az ipari hulladék csökkentve, meg a forrásokat újra hasznosítva, nyersanyagokat a digitális területen újra hasznosítva. Hogyan tudjuk ezt a lehetőséget kiaknázni, még egyszer azért, hogy a digitális agenda és a Green Deal kézekézben haladhasson. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm szépen Ninis úr ezt a két nagyon fontos kérdését és valóban alapvető kérdésekről van szó, az adatok energiát fogyasztanak, amikor a gyermekeink kezükbe veszik ezeket a lapos ugye, képenyőket, miközben eztek az itt a benzán, és SMS-eket küldenek, telefonálnak, ő ugye Európában ez gyakorlatilag olyan, mintha kis ételeket küldenének el a telefonon keresztül. Ez gyakorlatilag európai viszonylatban egy ö, atomerőműnek a fogyasztását köti le, tehát hatalmas fogyasztást jelent ez ö, az elektronikus eszközrendszerre tekintetben fejlődnünk kell. És ami nagyon izgalmas a javaslatunkban, az az, hogy többek között a platformok és az ipari platformok esetében ugye mondtottuk azt, hogy az adatok ugye hónapról hónapra megduplázódnak, és hát el kellene érnünk azt, hogy tulajdonképpen ilyen, tulajdonképpen a fizika törvénye alapján az egyik oldalon emelkedjen a szint, a másik alapján, alapján szinte pedig a közlekedő enyerek típusúán lejjebb menjen a fogyasztás. Na most értünk ehhez, értünk ehhez, tudjuk, hogy kell ezt csinálni, megvan ehhez a a tudásunk most az akaratra van szükség. Akár csak a Green Deal esetén hatalmas lehetőségek az Európai Unió számára olyan szükségletekről van szó, amelyek egész világnak a sorsát befolyásolják. Ugye a, ö, ennek igaza van, a kibocsátása, az üvegházhatású gázoknak a kibocsátása, ugye óriási mértékben megnövekedett például a közlekedés évén, a repülőközlekedés évén a kellő intézkedéseket kell technológiai szinten meghoznunk, a technológiákat az államoknak kell fejleszteniük, és a Green Deal-be kell így módon módon beleilleszkedünk. Minden platformnak ezt az eszközrendszert ki kell tudnia használnia, legyen most közösségi, állami vagy egyéb típusú fejlesztésekről, ebbe az irányba kell tovább lépnünk, máskülönben nem tudunk helytállni. Köszönöm szépen, és akkor most az ISZTE, ICR részéről Krasznodowski urat hallgassuk meg. Jak wiemy, programy europejskie dotychczas. Az európai programok esetében ez idáig mindig az volt az alap, hogy hogyjuk a különböző technológiákat szintre hozni egyre magasabbra a különböző régiókban, amelyek adott esetben lemaradtak, hogyan lehet ledolgozni, lefaragniuk a lemaradásukat a felzárkóztatásokat hogyan lehet biztosítani az európai szinergia révén. Éppen ezért nagyon fontos az új program az olyan területeken, mint amelyek előn foglalkozik, az 5G, a mesterséges internet, a intelligencia, a tárgyak inter, internete, és így tovább. A kohéziót kell tehát ezen az úton is biztosítani számos kutatás létezik a határon átnyúló programoknak a keretében. Nagyon fontos a földrajzi egyensúly azért, hogy elejét vegyük annak, hogy a ipari beruházások még nagyobb egyensúlytalanságokat idézenek elő, mint amelynek léteznek. Éppen ezért kiemeljük azt, hogy fontos látni az, hogy már jelenleg is mekkora különbségek vannak az európai államok között, például a tekintetben, hogy mennyire készek a mesterséges intelligencia kiépítésében. Hogyan kívánja az Európai Bizottság ezt orvosolni? Kohéziós mechanizmusokat kívánnak-e érvényesíteni a tekintetben? Úgy gondolom, hogy ez egy kockázatos terület, és nem szabad, hogy a csapdákba beleessünk, bárki beleesen. A digitális forradalom adott esetben az Európai Unión belül újabb törésvonalat idézhetne ugyanis elő. Éppen ezért azt mondanám, hogy ezen programoknak feladata az is, hogy tartalmazzanak egy kohéziós elemet is. Köszönöm szépen. Merci, beaucoup. Merci, Monsieur Kranovski, de, de votre Köszönöm szépen, Krasznodebszki úr, ezt a kérdést. Ami a válaszomat illeti, azt mondhatom, hogy amikor ön így fogalmaz, akkor egy ö, újabb utat nyit, és hát itt van a kollégám, aki a kohézióval ö, foglalkozik. Valóban önnek nagyon jó a felvetése, és egyből magam mivel teszem a felvetését, még akkor is, hogyha az a terv, amelyel előálltunk, ugye per definíció nem, cross-border, tehát határon átnyúló program, amely az összes értékláncra vonatkozik, és az összes európai KKV-re vonatkozik, az összes európai vállalkozást is mozgosítja. Ugye már beszéltem arról, hogy mennyire ö, ö, fontos az, hogy a Euro HPC-n keresztül bevonjuk ö, a különböző európai egyetemeket, és ne tartsuk fenn ezt a terve csak egy-két országra. Éppen ezért nagyon fontos ezt a infrastruktúrát felhasználni azokból a kövekből, építő kockákból, amelyről már beszéltem, és senkit sem szabad az útszélén hagynunk. A sikerekből kell kiindulnunk, és azokból kell építkeznünk minden tagállamra vonatkozóan, és a másik szempont pedig, és itt ismétlem, ismétlem magam, ki kell alakítani értéklánconként olyan struktúrákat, amelyek támogató funkcióval rendelkeznek a képzésre gondolok többek között, ugye egészen közelállóan a KKV-khez minden országban. Tehát minden nőtt, minden országban a támogatói láncot kell kialakítani, kiegészítő jelleget kell biztosítani ezen támogatással, bárhol is dolgozzanak, működjenek az érintettek Európában, a technológiák felhasználásában, ezt érvényesíteni kell, javítani kell a felé, az eddigi megoldásokat, és algoritmusokat kell tovább kialakítani és elterjeszteni. Szavatolnunk kell azt, hogy minden köz tulajdonú adathoz hozzá lehessen férni, természetesen anominizált módon, tehát az összes KKV számára és a startupok számára ezt biztosítani kell. Köszönöm szépen, akkor az ICR nevéről, részéről Pazurek asszony. Köszönöm, biztos úr. Az elmúlt hónapokban ön beszélt arról, hogy digitális forradalomra van szükség az európai gazdaságban. Ebben a vonatkozásban gyakran beszélt eh, arról, hogy milyen fontos az európai eh, részvétel. Eh, és beszélünk a KKV-k versenyképességéről is, miközben azok nagyon komoly külső versenynek vannak kitéve, és akadályokkal küzdködnek. Nagyon sok újdonság van az javaslataiban, ezek megfontolandó megoldások, ezt meg is köszönöm, de mi van azokkal a megoldásokkal, vagy projektekkel, amelyek már léteznek az európai egységes piacon, és amelyek eh, ambiciózus munkát tesznek lehetővé a digitalizálása az állami ágazatnak például, amely megoldja a problémánkat, e, például csökkenteni az áfacsalásokat, e, illetve lehetővé tenni a zöld megállapodás végrehajtását is jobban. Ezek az innovatív e, állami programok lehetőséget adnának arra, hogy innovációs vezetők, vezető nagy cégek lépjenek fel, kihasználva a lehetőségeket Ausztriában, Lengyelországban, Litvániában, és az egész Európai Unió számára hozzáadott értéket eh, hoznának ezek a cégek eh, innovatívak akarnak lenni, és eh, szeretnének az egységes piacon boldogulni, élni a lehetőségekkel hogyan kíván ezen a területen eh, eljárni, és hogyan akarja ezeket az európai bajnokokat előmozdítani. Euh, köszönöm. Eh, köszönöm az öreg asszony kérdését. És eh, nem tudom, hogy forradalomról van ez szó, én inkább evolúció szót használnék, mint revolúciót, mindig ez. Valójában ez egy olyan változás, mint a, a zöld megállapodás, amely az elkövetkezendő években fog megvalósulni. Tehát 25 évről, egy generációról van szó. És azok az applikációk, amelyek eh, komoly hatással lehetnek. Én eh, most ismétlem magam az állami eh, adatkezelésre és azokhoz való hozzáférésekre. Szeretnénk, hogyha ebből hasznot tudnának húzni a KKV-ink is. A technológiák alkalmazásának képessége és az adatok felhasználása. Ugye nyilván hozzájárulhat ahhoz, hogy az állami szolgáltatások is javulnak. Én magam is láttam eh, tagállamokban járva eh, azt, hogy eh, például az adókivetés jobban megy ezekkel az új eszközökkel. Tudjuk, hogy az adócsalás az egy probléma, és ez ellen fel kell lépni, mert a költségvetésnek szüksége van ezekre a pénzekre. Nyilván a személyeken kívül nagyon szofisztikált algoritmusokra van szükség ahhoz, hogy azonosítsuk a csalókat tehát ezeknek az eszközöknek a modernizálása és felhasználása az állami szolgáltatások hatékonyságát is növelné. Itt ez konkrétan nem volt szó erről a mai előadásomban, de implicite ott volt, hogy minden adatkezelő szervezetnek legyen képessége arra, hogy modernizálja magát, hogy előrelépjen, hogy a küldetését jobban lássa el, és innováljon. E, nyilván az állami szektorra is gondolunk, és azért, hogy e, a polgároknak jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Köszönöm. Ellen a kontúra következik az IMCO. Köszönöm szépen, elnök úr. Breton úr, ön a mesterséges intelligencia szab- alkalmazását szeretné szabályozni egy olyan modellhez ragaszkodva, ahol a veszélyességet, a kockázatot vizsgálják. Ez természetesen észszerű megközelítés, ám nem lehet látni, milyen kihatási vannak a, a bizt, egyes szabadságjogokra, a magánszférára, az autonómiára, nem tudjuk, milyen módszereket alkalmaznak majd. És nagyon sok aggály fogalmazódik meg azon veszélyel kapcsolatban, hogy mi lesz akkor, hogyha a mesterséges intelligencia, különösen az arcfelismerő rendszerek valóban alkalmazásra kerülnek. A mesterséges intelligencia a munka világában is veszélyeket hordozhat, mert azt jelenti, hogy a munkavállalóról adatokat gyűjthetnek, amelyeket aztán esetleg nem kellő vagy megfelelő formában használnak fel. Tehát hogyan szeretné azt biztosítani, hogy a munkavilágában korlátozzák a mesterséges intelligencia ilyen jellegű alkalmazását, hiszen az a munkavállaló emberi jogait, méltóságát, személyes magánszférához illő adatait védeni kell. A Nemzetközi Idegenforgalmi Szervezetek is jelezték 2019-ben már, úgy, hogy már jelezték, hogy, hogy több millió látogató jön Európába, és tudjuk, a turizmus az egyik legnagyobb termelő ágazat nagyon sok tagállamban, világszerte nagyon sok munkahelyet várunk e területen, létrejövő munkahelyet, fontos tehát az idegenforgalom szerepe, és itt is alkalmazható lehet az, ideg, az idegenforgalom területén a mesterség intelligencia pozitív hatással. Tervezze a bizottság ö, e területen továbbra lépve, az idegenforgalom területén adatokat gyűjteni, és a mesterség intelligenciát alkalmazni, megfelelő garanciákkal persze. Contura. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, igen, Contura asszony, valóban az ilyenfajta fellépésre, értékre van szükség, ezt akarjuk ellenőrizni, hogy mennyire van az összhangban azon algoritmusokkal, amelyek már léteznek, illetve Európában kifejlesztettek, és amelyek az egyéni maga viseletekre vonatkoznak. Tehát pontosan erről van szó, egészen pontosan ilyen témákkal a kapcsolatosan akarjuk ellenőrizni többek között azt, amiről már beszéltem nevezetesen, hogy előzetes ex ante ellenőrzés révén a láncolatban hogyan jelennek meg a különböző értékek, és milyen értékek, összhangban lévő értékek jelennek meg ö, ö, jelennek meg a mi értékenken. Ugye a szociális világnak megvan ö, ö, a saját szabály Európában, vannak persze kivételek is, ezeket önök ismerik, és például arra gondolok, hogy a biometria például elengedélyezett, annak az alkalmazása engedélyezett a repülőtéreken, és erről rendelkeznek a különböző szabályok, jogszabályok, így a GDPR is. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ne kérdejelőzzük meg mindazon vívmányokat, amelyek már léteznek. És ugyanígy a munkahelyeken is. Például az arcfelismerés, ez lehet egy olyan technológia, amelyet engedélyeznek adott esetben, de de vannak olyan, ugye termek például, ahova a bejutás mondjuk egy kórházban, vagy egy kutatói tevékenység során, ahol mindenképpen ilyenfajta technológia alkalmazására van szükség. Létezik-e tekintetben már szabályozás, és ezek működőképesek, úgyhogy ezeket kell adott esetben átültetni. Ami pedig a turizmust illeti, és ön valóban utalt arra, hogy mennyire dinamikusan fejlődik ez az ágazat, és mennyire fontos is különben az európai gazdaságok szempontjából, Szóval a turizmus valóban egy nagyon lényeges téma, amely ágazat különben önmagában egy értékláncot képvisel a platformjaival, és új elvek is megjelennek, többek között ugye a mesterséges intelligencia, valóban ez egy önálló láncolatot, értékláncot képvisel, és ha ne legyen, ne legyen e tekintetben félreértés, semmiféle moratóriumra nincs lehetőség. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy ami létezik, az jól működik-e, és ezen alapján kell tovább lépnünk. Köszönöm szépen, Anne-Sophie a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm, biztos úr. Az ön stratégia tehát ugye meg akarja erősíteni a bizalmat a digitális új és létező eszközökkel. Kornei azt mondta, ha túlságosan nagy a bizalom, akkor ez veszélyeveget indukál. És valóban az új térségben ilyen kihívással szembesülünk. A bizalom ugyanakkor megnyerendő, elérendő, és igényes a bizalom, azaz a platformok betartsák a jogaikat, fizessék az adójukat, ne legyenek piacuralkó szeremben, és nem szabad, hogy visszaérnek a versenyszabályokkal. Ugye ők nem szabad, hogy csak a konkurencia szabály alapján gondolnak, hanem az átláthatóság, az etika szempontjait is meg kell, hogy jelenítsék. Ez a feladatunk nekünk parlamentnek és az egész Európai Bizottságnak is. Tehát e tekintetben a korábbi logikákat át kell írni. Hogyan fogják biztosítani az adat adatvédelmet, és úgy, úgy beszél az adattranszferről, mint egy új Eldorádó, és monetizálni kívánják erőteljesebben a területet, mint ez idáig. Az orvosi területen, az orvosi szolgáltatások is egy új fekete aranyat fognak jelenteni, és hogy fogják védelmezni a betegeknek az adatait, hogyan fogják azokat megvédeni szent adatként. És hát a bizalom. Ugye nagyon fontos és tovább kell fejleszteni éberen kell fellépni azon felvetésekkel kapcsolatosan, amelyeket a különböző civil szervezetek vetnek föl. Nagyon lényeges az, hogy a látásmódban megfeled, nem szabad, hogy megfeledkezzenek azon zsák, kizsákmányolt emberek ről, akik az új digitális gazdasági tevékenységben kizsákmányolással kerülnek. Gondolok itt az Uber vezetőkre, az Amazonnak a szállóitőre, és itt tovább. Az innováció az Európai Unióban mind-mind a mi támogatásunkat elnyerte. De milyen áron biztosítjuk ezt? A jogok, a szabadságjogok, az egyenlőségnek az elvei csorbulásával? nagyon represszív szabályok léteznek. Az európaiaknak szüksége van arra, hogy átlátható, konkrét garanciákkal rendelkezenek. Buzoly úr, elnök úr, biztos úr a szó. Köszönöm szépen, Peltyi asszony. Hallgatván önt jól hallottam, hogy mit mond, és az merült fel bennem, hogy nem találkoztunk-e már akkor néhány nappal ezelőtt, amikor egy nagy digitális vállalkozás vezetőjével, elnökével találkoztam, mert pontosan ön azt mondotta itt most el, amit én elmondottam neki, szinte szó szerint. És hát el is csodálkozom ezen, mert hogy oly mértékben azonos módon működik a megközelítésünk, pontosan ez volt a meglátásom, ez a meglátásunk mindkettőknek a platformokkal kapcsolatosan, a piaci uralkodó helyzetek kilátásával, a társadalmi felelősség kérdés körében, és így tovább. Még azt is megmondtam ennek az elnöknek, hogy mindaz, ami, ö, ami nem tiltott, az nem ab óvó engedélyezett az új világunkban. Vannak felelősségek, ezek a felelősségek megosztott felelősségek. A társadalmi szint, társadalmaink szintén jelentkező felelősségek. Tehát teljesen összhangban vagyunk ön és én, és ezen fogunk dolgozni a következő hónapokban, többek között a Digital Service Act tekintetében, tehát a digitális szolgáltatások okmánya tekintetében nem szeretem a fekete arany kifejezést, mert hát az adatok nem, nem ezt jelentik. És hát meg kell szervezünk természetesen a védelmüket így az egészségügy területén, és gyakorlatilag úgy kell megvédeni az adatokat, az egészségügyi adatokat, mint mint hogyha egy, egy márvány dobozba tennénk őket, és ezt meg fogjuk tenni, és névteleníteni fogjuk ezen adatokat. Aztán ezen kívül akkor, amikor algoritmusokat alkalmazunk, olyanokat, amelyek az adatokat kiviszik az Európai Unióból, többek között az egészségügy területén. Én voltam, jelzem, az egyik ö, olyan ember a biztos bizottságban, de nem voltam egyedül természetesen, hogy meg kell különböztetnünk azon adatokat, amelyek kikerülnek majd az adat tulajdonosnak a köréből, és például az orvosi adatok, és Ugye ezeket nagyon bonyolult persze megvizsgálni, de kritikusan kell ezeket szemlélnünk, és valóban ezeket fontos foglalkoznunk. Ami pedig a rabszolgákat illeti, valóban beszéltem a felvezetőmben, nagyon lényeges témáról van szó, és ez is integrás részét kell, hogy képezze a politikáknak. A next round of uh, questions. Ezzel nyitjuk a következő körét a kérdéseknek. Tíz kérdés feltevésére van idő, egy percet kap minden hozzászóló, és ez ezekre öt percre válaszolhat a biztos úr. Ebben majd asszonyjal kezdem. Köszönöm szépen, biztos úr, örülünk, hogy itt van e fontos napon. Sokszor jó az európai intézmények részeként érezni magunkat. Ma is ilyen napot élünk, mert az a három dokumentum, amit bemutatott, olyan ügyet tárgyalnak, nem a tegnap vagy a ma ügyét, hanem holnap ügyét, olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek a következő évek határozzák meg, következő 5-10-15 évre vonatkozóan egy jövőorientált irányt szabnak az Európai Unió számára, melyek alapján a gazdaságaink még több hozzáadott értéket hozhatnak, olyan tiszta technológiás megoldásokat, fejlett célirányos technológiát alkalmazva, egyfajta úgymond inváziós technológia megtervezése. Köszönöm, hogy a bizottság különösen adatok vonatkozásában ilyen nagy figyelmet szentelt a kérdésnek. Az adat megosztás irányításra vonatkozóan ön az év végére vár jogszabályt. Adjon kicsit több tájékoztatást erről nekünk, és ahhoz, hogy a dokumentumok valóban élettel teliek legyenek, ahhoz bizony minden stakeholdert magunkkal kell vinni. Hogyan tudjuk a tagállamokat magunkkal vinni ezen az úton? Köszönöm, de Kutas Kutas Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött biztos úr, nagy öröm mindig önt itt látni. Európában a szociális piacgazdaság sajátságos modellje működik, amelyre büszkék vagyunk, és amely révén az Unió a második világháború után fejlődni tudott. Ez társadalmi méltányosságot, gazdasági versenyképességet, fenntartható növekedést és az állampari jogok érvényesülését jelenti. Most jött el a lehetőség arra, hogy frissítsük ezt a modellet, és egy, egy szociális digitalizált piacgazdaság felé lépjünk. Három nap ezelőtt a Bruegel think tank vezetője mondta azt, hogy lehet, hogy lehet, hogy a Európa lesz a, a meccsek intelligencia világbírója, de a bírók nem nagyon nyerik meg a meccseket. Tehát, ha globális játékos akarunk lenni, és meg akarjuk védeni saját közös értékeinket, mi kell, hogy a szabványokat megszabjuk, a standardek, és aztán nekünk is be kell állni a pályára játszani. Az stratégia a következő hetekben és hónapokban lesz időnk elemezni a bizottság javaslatait, politikai pártunk általánosságban rendkívül körültekintő volna a szociális dimenziót illetően. Az alapjogokat kell előtérbe helyezni. A nők, a, a fogyatékkerülékes és érlékeny társadalmi csoportok érdekeit. Botos úr a következő. In the joint meeting of the committees. Köszönöm, nagyon örülünk, hogy eljött erre a közös találkozóra. Az európai belső piacnak vannak eh, szabályai, tudnunk kell, hogy ki az importőr, ki felelős a szabályoknak megfelelésért, a termékbiztonságért. Azonban a digitális piacon ez nem egy ilyen egyértelmű, ezt ön is eh, mondta az elején. Fontos a fogyasztó, nincs eh, felelőse annak, hogy megfeleljen a biztonsági szabályoknak a termék és nem túl hatékony a fogyasztóvédelem akkor sem, amikor harmadik országban gyártják és online vásárolják egy aláírt jegyzőkönyv a platformokkal jó szándékot mutat, de mégis szabályoznunk kell ezt a piacot. Kérdésem az, hogy az új kezdeményezés egy olyan mechanizmust eredményez-e, amely a felelősséget, beleértve a jogi termékfelelősséget tisztázza a platformokon harmadik országból vett termékek esetén szükségünk van a világosságra. Ön szerint mennyi idő alatt lehet ezt elérni? Kérem tartsák be a hozzászólási időt, mert 20 embernek szeretnénk szót adni. Pablarias úr következik. Köszönöm. Nyilván a sportban azok, akik doppingolnak, azok előnyt élveznek. E, e, a digitális korszakban három nagy játékos van, Ázsia, az Egyesült Államok és Európa. Mi vagyunk az egyetlenek, akik nem doppingolnak. A másik két szereplő nem tisztességesen játszik. Ez verseny előnyt ad nekik. De mi tisztességesen akarunk játszani, ez számunkra fontos, így viszont nem egyenlőek az esélyek a másik két kontinenssel. Ez nem jelenti azonban azt, hogy nem lehetünk versenyképesek, csak okosan kell hozzáállni. A bizottságnak és a parlamentnek együtt kell megtalálnia azokat az innovatív eszközöket, amelyek révén bevonhatjuk a KKV-kat, azokat, amelyek eh, know-how-val rendelkeznek. Eh, ki kell állnunk az elvek mellett, ki kell állnunk a kompetitív Európa mellett, és meg kell őriznünk a polgáraink eh, a adatainak védelmét és a magánélethez való jogát Jean Lacapelle. Nincs itt. Kim van Sparentek, Imko Zöldek, köszönöm. A fehér könyv egy csomó dolgot nyitva hagy, örülünk a javaslatnak, E, és annak, hogy a magas kockázatú e, alkalmazásokra lesz e, szabályozás, illetve önkéntes címkézés lesz a nem nagy kockázatú applikációknak. Mi ennek a haszna? Mi az igaz ezek közül? A kockázatokat nem fedi a már létező európai jog és kockázatot ad a polgároknak, vagy valójában megvédi őket, és így nincs szükség az önkéntes önkéntes szabályokra. Egyes termékeknél, például a gyerekjátékoknál nagyon alacsony a kockázattoleranciánk. Miért lenne magasabb a kockázattoleranciánk a mesterséges intelligencia. A digitális ágazat távol van attól, hogy a potenciális lehetőséget ki aknázza. Az amerikaiak, a Google, Amazon és Apple, a GAFA-k kifejezetten, ugye, mint tudjuk, amerikai cégek. A kínai cégek az 5G-t terjesztik el Európában, és hatalmas kockázatot jelennek kiberbiztonság szempontjából. Ez jól mutatja, hogy micsoda kihívással szembesülünk és veszéllyel. Ezek a külföldi cégek jelennek meg Európában, és ezekkel fel, tudunk felvenni a a versenyt, miközben elgyengültünk. Hogyan tudjuk kialakítani a saját bajnokainkat a digitális tölten? A 70-es években az Airbus azért jött létre, hogy a bőnyekkel felvegyék a versenyt, és hát itt van a mai jelene, amely a legnagyobb európai ugye, cégről van szó a Szevronikata tekintetében. Hogyan tudjuk ugyanezt elérni a digitális területen a KKV-knak a jelenlétével? a azt kívánjuk, hogy kisugázó legyen a tevékenységünk olyan kulcs területeken, mint amelyekre itt szó van. A kérdésem biztos úr a következő, ön képes-e elmondani, hogy a kezdeményezéseik lehetővé teszik majd azt, hogy európai bajnokok alakuljanak ki a digitális területen. Köszönöm szépen, itt a Makis asszony. Eh? Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon örülök ezeknek a nagyszerű dokumentumoknak, mert mélyen tárják fel a témát egyik aspektusát emelném ki a mesterségi intelligencia stratégiának, hogyan tudjuk ezt a közszolgáltatások terén jobban alkalmazni. Nagyon sok közszolgáltatási adat áll rendelkezésre, ezeket felhasználva a digitális átalakulásban megkérdőzzük ugyanakkor az állampolgárok bizalmát. Kérdésem az tehát, hogy ezeket az adatokat megőrizhetjük -e a magánszférába is kimehetnek adatok, milyen módon szűrjük az adatokat, hogy a közszolgálatok is a visszafele is működjön ez, hogy a magánszférából származó adatok is a közszektorban alkalmazhatóak legyenek. Még van 10 másodpercem, nem ma kell válaszolnia, de gondoljon arról, gondolkodjon, hogy a, az a konszent stratégia, amely jelenleg ma automatikus, a beleegyezési stratégia az online platformok felhasználásakor monopóliumot élveznek, nem gondolják át ennek a szabályozását. Köszönöm, köszönöm biztos úr, hogy megmutatta ezt a három kezdeményezést, melyek az alapjai lesznek a következő öt év digitális politikás szakpolitikának. Az IA alapvetően adatokról szól, és fejlett komputer felhasználásáról adatoknak, úgyhogy a adatok belső piacát erősítve az infrastruktúrába kell beruháznunk. Konkrét kérdésem van, mivel van már egy köz- és magán felhőkapacitásunk, amely összekapcsolható, lehetne egy olyan versenyképes európai felhőt kiépíteni, mert nem kell a semmiből intani, amely már rendelkezésre áll. Vajon egy ilyen felhőszolgáltatási piac felállításról gondolkozik-e a bizottság, hiszen most 2022 második negyedévére tervezik csak ezt. Ne feledkezzünk meg arról, és itt a bizottság idézem, hogy a különbség a siker és a kudarc között a következő öt évben bizony meghatároz majd a további évtizedek menetét is majd. Köszönöm szépen, Jessica Steglund. Monsieur Breton. Thank you for presenting your very interesting and ambitious... Köszönöm, hogy előadta nekünk a nagyon ambiciózus gondolatait. Nyilván itt most makroszintről van szó, és még nem öltöttek jogszabályformát. A bizottság úgy tűnik, hogy megérti, hogy az EU szigorú adatvédelmi szabályai komoly hátrányba hozzák a digitális ipart, és megpróbál megoldást találni, annélkül, hogy feladnánk a magas szintű előírásokat, standardokat. Ugyanakkor úgy látom, hogy nagyon sok szabályozásról, adminisztrációról van itt inkább szó, nem pedig az innováció támogatásáról. De a digitális iparban nagyon nagy a globális verseny, és a szabad amerikai hozzáállás eh, teljesen sikeres volt. Eh, a eh, legnagyobb száz cégből 12 európai, 45 amerikai. Hogyan tudja meggyőzni, meggyőzni minket, hogy az ön megoldása a legjobb, miközben nem a legjobbaktól tanul. Köszönöm. Eh, köszönöm a kezdeményezéseket. Örülök, hogy beszélt a kiberbiztonság ról, és úgy tudom, hogy ott volt a Müncheni eh, kiberbiz, a biztonságpolitikai konferencián is. Ott eh, én úgy látom, hogy a kiberbiztonság nem kap megfelelő teret, tehát ebben a vonatkozásban nincs, nem része a holisztikus stratégiai biztonsági gondolkodásnak. Üdvözlöm tehát azt, amit én mondott. Az ITRE bizottságban az egyik anyag, amivel foglalkozunk, az a kiberbiztonsági kompetencia központ. Hogyan lesz a stratégiájában eh, bent a kutatás, eh, illetve ez a kompetencia központ ön szerint megfelelő intézkedése, hogyan illeszkedik az ön stratégiájába, nagyon nehéz lépést tartani a fejleményekkel, már ami a szabályozást illeti. Ezt hogyan kívánja kezelni ezt a problémát, különös tekintettel az NES irányelvre? Nagyon sok kérdést kapott biztos úr, mégiscsak 5 perc nagyon-nagyon bőkezű, az előbb csak kettő percen van, és nem volt, és nem öt perc, úgyhogy bőven van időm akkor válaszolni. Nos, hát akkor sok dolog elhangzott. Visszatérnék mindenek előtt most az irányítás, a governance-nak a kérdésére, az adat megosztásra. Nagyon fontos kérdésről van szó. Rengeteg adattal fogunk szembesülni. Az első teendő az, hogy egy governance system, egy irányítási rendszert alakítsunk ki, azért, hogy kezelni tudjuk horizontális módon a kérdést, az adatok felhasználására gondolok. Az interoperabilitás, a megosztás, a felhasználás, ezek szavak. A névtelenítés, az újrafelhasználhatóság, tehát horizontális keretet kell, hogy kialakítsunk európai szinten, ez magától értetődő, és a kontinensre is ki kellene, hogy terjedjen, és aztán data common species eh, kis eh, kialakintandóak, azaz mindegyiknek megvan a saját dinamikája ezen eh, térségekben, ezen species-ekben. Aztán adatok felhasználása a vállalkozások és a közhatóságok, az államhatóságok és egyéb hatóságok között, az adatoknak az áramlása mindkét irányba megtörténhet ez. Ugye ez, erről fog a Data Act, a Data Act rendelkezni. Erre gondoltunk, és pontosan tudjuk, hogy honnét hova akarunk eljutni. Ez tehát, ami elmondandó, az irányítás kérdésről, amelyek többen, többen itten felvetettek. Aztán a szociális dimenzió, az egyenlőség, a gender kérdés, mind ezek alapkérdések. Ezek aránylag, aránylag könnyen kezelhetőek attól a percről kezdve, hogy pontosan tudjuk, hogy mi a célunk, mit akarunk tenni. Tehát tulajdonképpen a láncolatokon keresztül ezek szépen végig vihet, vihet, kezelhetőek ezek, az algoritmusok ezeket a szempontokat képesek lekezelni. A fogyasztókra vonatkozóan pedig hát már léteznek szabályok. Ezeket mind-mind be fogjuk építeni az újabb eszközökbe, modernizálva ezeket, az algoritmusainkban. Például, ha az ember egy játékot, egy babát ugye importál, akkor már erre vonatkozóan vannak szabályok, hogy milyen például anyagokból állították azt elő. Nos, amennyiben ugye ilyen algoritmusokat már alkalmazunk, akkor ezeket most ellenőrizni kell a tekintetben, hogy minden, amit előírunk, az megjelenik-e az algoritmusba. Tehát itt alkalmazkodni kell, amennyiben erre szükség van, és amennyire a lehetőség ezt megteremti az átláthatóság, az Egyesült Államok, Kína, mindezekkel kapcsolatosan, újra mondom, minden következményt kezelnünk kell a tekintetben, hogy a személyes adatokat hogyan alkalmazták, használták fel a nagy ugye, bajnokoknak a kilökelását, ez hogyan segítette. De ugyanekkor a leadership biztosítása, a monopól helyzet ez egészen másként működő tényezők, mint, mint más területeken a verseny világában. Tehát ugye van egy cég, amelynek az elnöke itt járt Európában a múlt héten, ugye nem nevezem meg természetesen Európai Parlament, ugye 30 5-40 ezer ember dolgozik ebben, ö, és ugye ugye ilyen cégek vannak ugye Európában, és az egy másút pedig 200 ezer embert foglalkoznak, tehát a mérnökökről van szó, tehát jól ismerem ezt a világot, a mérnököket, tehát tudni kell az, hogy a mérnököknek hatalmas hatalma van, nagyon nagy digitális létező vállalkozásokban, így beleértve Európát is. Tehát mindenképpen megvan a képességük a tekintetben, az ipari adatok felhasználásában nagyon szépen előre vigyenek minket persze kevés időnk van, talán még majd visszatérünk az 5G kérdésére, most a kiberbiztonságra utalnék csak, kulcskérdés ez is, a kutatás úgy szintén az, ugye már léteznek digitális és horizontális európai programok, ezeket is mozgosítani kell még tovább, és hát tudjuk az innováció területén mit tesznek az amerikai barátaink, ugye, és hát 10 éves, 10 milliárdos dollárról, 10 év alatti felhasználásról beszéltünk nemrégiben, és ezek lehetővé teszik azt, hogy olyan platformokat hozzanak létre 10 év alatt, amit mi, amelyeket mi képesek vagyunk két év alatt létrehozni. Tehát ilyenfajta ugye verseny alakult ki, erőteljesen máskülönben a két kontinens között. És nagyon világosan foglalkozunk ezzel el az Európai Bizottságban, és szeretném, hogy önök is meggyőződésesen tudják azt, hogy mi is a valóság, mi az üzenetünk, és hát optimisták legyenek, amennyiben sikerül tényleg mobilizálni magunkat együttesen, ne legyünk naívak, ne hallgassunk azokra, akik azt mondják, hogy Európa elveszítette a háborút, nem, ezt a harcot nem veszítette el, az ipari szinten ö, Európa a, moz, a szabályozás, a platformokkal kapcsolatosan kialakítandó és kialakítható, és együttesen tudunk majd jogszabályokat alkotni, és végig gondolni még jobban, még mélyebben ezeket. Tehát együttműködésről van szó, koprodukciókról van szó, önök és mi közöttünk a következő hónapokban. Köszönöm, biztos úr. Egy picit lehet hat óra után folytatni, majd köszönöm előre a tolmácsoknak de csak akkor, ha a következő tíz hozzászóló valóban szigorúan tartja az egy percet. Kérem, tegyék. Pinkova asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Breton biztos úr, köszönöm szépen a prezentációját, és hogy bemutatta a digitális napirendet. Szerintem minden érzékeljük az adattechnológia és új technológia előnyeit, ám ahhoz, hogy Európa a digitális jövőbe vethesse magát, a cyberbiztonságot is garantálnunk kell. Vannak bizonyos közös kompetenciák, mint például a kritikus működtetők biztonságát. A DJ Fizmával és Dombrovszki szúra hogyan tervez együttműködni, és milyen más szakpolitikai vagy szabályozási témában hogyan így kell együttműködni az átfedésben levő hivatalokkal. Az Európai Bizottság az NIS irányelvet most kívánja felülvizsgálni. A harmonizáció kérdésével miképpen terveznek foglalkozni, különösen azon kötelezettségeket illetően, amelyek a nemzeti hatóságokat illetik, mint az alapvető szolgáltatások szolgáltatóit. Köszönöm szépen, Klúni asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos, hogy eljött. Köszönöm, hogy névtelen adatokhoz való hozzáférés biztosít az állampolgárok érdekében. Ez fontos. Arról is beszélt, hogy az ipari adatok dedikált platformokra való feljutatását és közös adat, európai adattér létrehozását. Európai finanszírozás hogy segít egy nagyon fontos ez is, e, finanszírozás. Ki lesz tehát hogy festenek ezek a platformok majd, hogyan fog, ki fog igazgatni ezeket a tereket, hogyan lehet megvédni az adatokat majd ezekben, az adatlokalizációval kapcsolatban is volna kérdésem. Említette hogy erős fogyasztóvédelmi jogokat akar bevezetni a mesterséges intelligencia Van már sok területen, a GDPR-t is beleértve. Ezek elégségesek a fogyasztói aggályok kezelésére, vajon? Van der elnök elnökasszony mondta, hogy bármi új javaslat csak úgy született meg, ha mások szabályokat törölnek helyette. Köszönöm szépen, Bellami úr! Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, a prezentációját. Nagyon sok minden elhangzott már. Én most egy dolgot szeretnék konkrétan kiemelni, és beszélt ön már arról, az optimizmusát osztjuk önnel a megközelítését, a technológiai harcot, csatát nem veszítette el Európa. Tehát Európának kell most fellépnie, de a kérdés az, hogy milyen forrásokat tudunk mozgósítani azért, hogy a történelmünket mi írjuk, és a globalizációt ne elszenvedjük, hanem alakítsuk. Az 5G-vel kapcsolatosan ugye mondott az, hogy nem arról van szó, hogy 4G-t gyorsítottunk fel, nem, ez egy új architektúra. Hogyan tehetjük azt meg, hogy az öt területen igazi bajnokok legyenek, bajnokok legyünk, a kurzorokra gondolok itt többek között, és a konkurencia politikára, a versenypolitikára, hogyan tudunk megmaradni, nyitottak legyünk a versenyben, a lehető legjobb terméket kínálva, a fogyasztónak, miközben olyan stratégiát alakítunk ki, amelyek biztosítjuk a stratégiánkat, a szuverén stratégiánkat, és e kérdésben nagyon örülnék, ha megismerhetném a kitekintését. Köszönöm szépen, Stafagliai a szó. Misszárió, ma il fatto che abbiamo a disposizione... Biztos úr, az új technológiák ugye arról szólnak, hogy adatokat gyűjtenek a polgároktól, és ez nagy lehetőséget és nagy kockázatot is rejteget, különösen, hogyha az EU-n kívülre kerülnek az adatok nekünk, a közösségi polgárok adataival jobban kell bánni. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak konkrétan támogatnia kellene a saját vállalkozásainkat, technológiai támogatásokat, támogatásra van szükség, e, és e, meg kell szabadulni a függőségtől a külföldi e, digitális szolgáltatásoktól. Amit ön elmondott, annak fontos szerepe lehet Látjuk, hogy eh, nagyon nehéz hozzáférni ezeknek a cégeknek, a, KK, a kkv knek főleg az európai alapokhoz. Hogyan tudják eh, könnyebbé tenni eh, ezt, és ezzel bátorítani a versenyképességet és a kutatást ebben az ágazatban? Um, the Commissioner, thank you for coming again. Bozalager úr, az adatokat ne hasonlítsuk az olajhoz, mert akkor nem fogják megosztani őket, hogy az olajvállalatok sem az ő kincsüket. KKV perspektívából vizsgálva a kérdést, amikor politikusként elkezdtem a GDPR ügyében, nehezen tájékozódtam, tudtam, hogy úton van, de nem tudtam GDPR drága jogászok megfizetése nélkül adatokat szerezni hogyan tudjuk az standardeket KKV barátabbá tenni. A második kérdésem kicsit provokatívabb. A, a szuverenitást a versenyképesség elé teszi. Miért? A legtöbb dokumentumban így látszik. A KKV szempontból a, a felhőszolgáltatás piacot szeretném szabályozni, de az, az annyira csak, hogy elég sok versenyző szereplő legyen. Tehát miért akarunk állami ugyan föderális felhő infrastruktúrát kiépíteni vajon ehelyett. López asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. A platformokról beszélt a prezentáció elején, és a belső piaci szerepéről ezeknek. Azokban a dokumentumokban, melyeket láttunk, egyik a kérdés digitális oldalát tárja fel. Említést kapott az is, hogy nagyon sok a belső piacra érkező eh, eh, áru, cikk, hamisítvány. Mit tehet a digitális jogszab- eh, piacra foglalkozó jogszabályok, mit tehetnek a jelenség ellen fellépve, amelyek vagy hamisítottak, vagy nem felnek meg a normáiknak és hogyan lehet a gyakorlatban biztosítani azt, hogy a belső piaci szabályok online termékekre is eh, érvényesülnek, ne csak a hagyományos termékekre. Köszönöm szépen, Bompár képviselője szó. Oui. Bonjour, monsieur. Üdvözlöm, Breton úr. Köszönjük a prezentációját, nagyon izgalmas volt. Ön leírta mindazt, amit a digitális világ az adatoknak a megjelenés a társadalmunkban jelent, és mindez felvet ugye egy csomó technológiai és infrastruktúrális kérdés, a szuverenitásnak a kérdést, és ugye mindez arra vonatkozik, hogy hogyan lehet ugyanakkor a zsarolás és a destabilizáció ellen felépnünk, de hát Ugye most, ha példával szolgálunk, az a tengeralattjáró, amelyek az Egyesült Károlyokból elindul az Egyesült Államok irányába, vagy ha Snowdenre gondolok, Snowden megnyilvánulására, akkor ugye felveti mindez, hogy mennyire tudunk szuverén módon megvédeni egy Európai Uniót. És hát mindez azt is igényli, hogy a szuverenitást a stratégiai cégek esetében is biztosítsuk, rengeteg ilyen cég van, hogyan lehet ezeket védeni az Európai Európán kívüli cégeknek a támadásaitól. Aztán data center ö, ö, Európában hogyan állítható fel, és nem csak a Silicon Valley-ben? Hvala, hvala predsjedniče. U Legúr. naime prijedlogu proračuna za razdoblje... Köszönöm. Van egy új költségvetési javaslatunk, és abban az látszik, hogy a Digitális Európa program részesedése csökken. Nem vettük figyelembe az Európai Unió prioritásait ebben az új digitális korszakban pénzügyi eszközök nélkül nem lehetünk a nagy digitális cégekkel szemben versenyképesek. Európának hatalmas potenciája van mesterséges intelligencia területén és a robotika területén is játszhatna vezető szerepet. Felteszem a kérdést. Egyfelől ugye nincs finanszírozási lehetőség, mégis a bizottság hogyan kívánja kialakítani azt az európai jogszabályi keretet, amely hozzájárulna a mesterséges intelligencia eh, terjesztéséhez, eh, nevezetesen egy olyanhoz, eh, amely egyszer felelősségteljes és kiválósági előnyöket is tartalmaz. Vagy... Thank you. Um, Mrs. Tun. Tun asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, mindjárt vége, és éppen ezért itt most megragadom az alkalmat, eh, hogy elmondjam, hogy az ön tapasztalata, tudása és szenvedélye pótolhatatlan számunkra. Ami a mesterséges intelligenciáról szóló fehér könyvet illeti, már látom, hogy az elkövetkezendő években nagyon szépen együtt fogunk tudni működni. A közleményben, amely arról szól, hogy hogyan alakuljon Európa digitális jövője, egy rész szerintem hiányzik, a geoblocking, a földrajzi alapú blokkolás. A bizottság nem hajlandó felülvizsgálni ezt a rendeletet, ez az én olvasatom, és akkor nagyon csalódott vagyok. A bizottság ugyanis erről a kérdésről vállalta, hogy március 23-áig beszámol a parlamentnek. A jelenlegi rendelet nem segíti a digitális tartalmakhoz való hozzáférést. Szeretném csak szavát venni, hogy sürgősen meg akarja változtatni ezt a helyzetet. Köszönöm, Tosenovszki úr következik. Pane komisaři, naše politická skupina tradičně... Köszönöm, biztos úr a mi eh, frakciónk hagyományosan eh, belső akadályok nélküli egységes piacot akar, és a külső piac felé való nagyobb eh, vitott, nyitottságot adat, adatok szempontjából az európai piac komoly lehetőségekkel bír. Ugyanakkor a delokalizációval nem nem okozunk-e feszültséget a jövőbeni kapcsolatainkban, nemzetközi kapcsolatainkban, hogyan lehet megtalálni a, a nyitottság és a, a védelem közti megfelelő egyensúlyt, ami az adatáramlást illeti Európa és a világ között. Breton úr 5 perce van önnek, és egyben a záró nyilatkozatát is megtehet. 5 perc a kettőre, a két műfajra? Azt mondjam, rendben. akkor először a végkövetkeztetéseivel kezdem. Nagyon szépen köszönöm az összes észrevételeket, nagyon-nagyon gazdag tartalmat közöltek velem. Mindenképpen újra találkozunk, hogy elmélyítsük ezen kérdéseket, mert nagyon sok nyersanyag van itt előttünk, és nagyon nagy örömmel állok elébe ennek a feladatnak, és ez most megadatik már, ez az öröm már a mai délután is, hogy elsőként közöljem önökkel a ma délelőtti következetékeset. Ami a FISZMÁT illeti, és a Digi Connect-kel való kapcsolatod kilenc közös adat teret jelentek meg, az egyik az a pénzügyre vonatkozik, már most is együttműködünk a különböző főigazgatósággal, így a pénzügyi kérdésben. A mesterséges intelligencia, a blockchain kérdése és a kvantik a kvantum technológiák, ezek egyre fontosabb kérdések, és mindenképpen ugye a kvantumok tekintetében a pénzügyi tevékenység nagy előmozítója annak, hogy ett tekintetben vizsgálódjunk. A, geo, a geoblocking, tudom, hogy önnek ez a téma nagyon-nagyon fontos téma, mondjam, nem feledkeztünk meg róla, valóban a földrajzi blokkulás egy prioritás képező kérdéskör, és erre kötelezettséget is vállaltunk, ezt most megerősítem önök előtt ünnepélyesen, tehát erre majd még visszatérünk a későbbek során, nem változott a korábbi álláspontom a e kérdésről. Ami pedig az high risk, a magas kockázatú applikációkat illeti javaslatokat fogunk tenni erre vonatkozóan, még ez folyamatban van, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a konzultációnk igen dinamikus és tartalmas legyen, meg kell határoznunk együttesen azt, hogy mit tekintünk magas kockázatú applikációknak, és e tekintetben is párbeszédre van szükség közöttünk, az előbb idéztük ugye a gyermekjátékokat, világos, hogy a gyermekjátékok azok magas kockázatú termékek, és a felelősség, a biztonság kérdésében az erre vonatkozó szabályok már léteznek, és alkalmazandók. Még meglátjuk, hogy technológiai szinten mit tudunk tenni. Ami pedig az önállóságot, a stratégiát illeti, a hálózatokat, nagyon röviden és vállalkozási név megidézése nélkül néhány évvel ezelőtt távközlési cégnél voltam és dolgoztam, vezettem, és nagy nehézségekkel szembesültünk, és akkor azt mondták, hogy egy 3G-s technológiát alkalmazzunk, és azt mondtam, hogy szó sem lehet erről. Olyan téványról van szó ugyanis, amely stratégiai fontosságú Európa számára, és kialakult az a flotta, amelyik a legjobban teljesítő flotta világviszonylatban, és teljesen megőriztük a szuverenitást, ami a data centereket illeti, a, szeretném, hogy a legnagyobb mennyiségű adat, a többek közül az ipari adatok, a processzekről szóló adatokat Európában tároljuk, és ne máshogy ezt a stratégiát tovább fogjuk érvényesíteni, erre törekszünk. A világ nyitott ugyanakkor, és az a VTO-nak a szabályt be kell tartanunk, a partnerenkkel kialakított szabályokat is ki kell ö, tudnunk aknázni és használni, de megvannak a saját szabályunk, és a mi saját szabályinkat kell, hogy alakítsuk együtt önökkel, kiindulva a már létező megállapodásoknak az, összhangban azokkal. Szó, szó sincs arról, hogy protekcionizmussal éljünk. Nem, nem. Az 5G-vel kapcsolatosan is világosan ö, jártunk el, Belemi úr, meghatároztuk a kritériumokat, és meghatároztuk, hogy kik azok a beszállítók, akik magas kockázatot, vagy nagyon magas kockázatot jelentenek, és ö, akik nem teljesítették a kockázati elvárásaikat, azokat kizártuk a versenyből, és eltekintetben nagyon fontos az, hogy például a távközlési ö, adott szolgáltatók, illetve távközlési szolgáltatók az adatok adatok védelmét tökéletesen biztosítsák a fogyasztóik javára. Nagyon lényeges az, hogy a versenyképességet ugyanakkor fenntartjuk, ugye a versenyt látjuk, hogy mindenütt felelhetjük, és Veszlager asszony is, és jó magam is foglalkozunk ezen keretekkel, nyomon követjük tehát, akár csak ő, én is azt, hogy, hogy a világ, a digitális világ hogyan alakul, mint ahogy erről beszéltünk bőven is a mai délután során. Sok szó esett a KKV-kről, erről azt hiszem, hogy szintén világosan beszéltem már, ki akarjuk aktázni minden lehetőséget a KKV-k javára, többek között úgy, hogy kellő governance irányítási rendszereket dolgozunk ki. Ami pedig szintén legitim kérdés, az a tiltott termékeknek a kérdésköre. Igen, vannak olyan platformok, amelyek tiltott termékeket áll, ö, értékesítenek. Nagyon világosan és egyértelműen akarunk a ex ante fellépni a szabályozásban ezen termékek ellen, tehát mindenképpen a kezünkben lévő eszközöket szánt szándékom, hogy kiaknázzuk. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, ö, azt hiszem, hogy így most sikerült mind a következtetésemet, mint a válasz a szemét megadni. Köszönöm szépen. Yes, uh, thank you colleagues for, uh, for... Köszönöm, Breton biztos úr, köszönöm a tapsot kollégák. Ma bemutatta az új, jogoszab, az új ciklus két fontos elemét, a digitális alaptervet és a Green Deal. Ez a kettő fő prioritása ennek a parlamenti ciklusnak. Itt Európa kell vezesse a technológiai forradalmat koherens szabályokkal, erős vállalatokkal. Fontos, hogy itt működjünk, biztos úr, parlament, a, taná, a tagállamok és a bizottság, hogy úgy eh, tudjanak a vállalatok versenyezni, hogy közben a környezetvédelmi szempontok is érvényesüljenek. Várjuk a következő lépéseket ezen az úton, és a digitális átalakulás úgyis elkerülhetetlen, keményen kell dolgozzunk ennek meghatározásán. Ám biztos vagyok abban, hogy mi tudjuk a kockázatokat csökkenteni, optimalizálva a lehetőségeket, meghatározva ennek a pályáját. Köszönöm.